Dear colleagues, I would like to start. Kedves kollégák, szeretném megkezdeni a mai ülésünket. Mindenkit üdvözlök, aki jelen van. Első napirendi pont, a napirend elfogadása. A részemről és mások részéről nincs semmilyen javaslat a napirend tervezett módosítására vonatkozóan. kihasználom az alkalmat arra is, hogy elmondjam, hogy az egyes témákra annyi időt szántunk, amit szükségesnek tartottunk, de ez csak iránymutató jellegű. Nagyon sok téma van a napi rendünkön, és ezért igyekeztünk beosztani az időt is. Kérem, hogy eh, amikor eh, bejönnek az ülésre, vagy elhagyják az ülést, akkor azért vegyék figyelme, hogy ezek csak iránymutató jellegű adatok. A második napi rendi pont elnök és semmi különös bejelenteni valom nincs. Hát is térhetünk a harmadik napi rendi pontra. Tulajdonképpen folytatjuk a megbeszélésünket az általános 2013-20-as rendeletre vonatkozóan. Az elmúlt hónapokban folyamatosan folytattuk ezt a megbeszélést a különböző témák tekintetében a keretrendeletről. Ma minden olyan témával foglalkozni fogunk, amely az új rendelet, keretrendelethez kapcsolódik. A régiók bizottságától eljöttek hozzánk az előadók. A vitánkat, amikor megkezdjük a rendelt egyes témájáról, akkor mindig 10 percet adunk a régiós bizottságbeli kollégáknak. A Katyusa Maréni az általános előadó a régiók bizottsága részéről, de ma nem tudott eljönni, és ezért a régiók bizottságának az elnöke, Mercedes Bresso helyettesíti őt meg is kezdenénk ennek a napirendi pontnak a tervezését. Mercedes adok, sajnos csak 10 percet tudok adni, úgyhogy 10 percben kérem, hogy tartsa meg a bevezetőjét, ezt követik a mi előadóink és a többi kollégák, akik hozzászólni kívánnak. Elnök asszony, Mercedes Bresso, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, kedves európai parlamenti képviselők. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívóért, hogy részletek a szakbizottságok ülésén. Ahogy látják, az előadót képviselem. Számunkra rendkívül fontos ez a jelentés, az Európai Parlamenti jelentés, ezért az én jelenlétem ezt is hangsúlyozza. A bizottságaként mi voltunk az első olyan intézmény, amely véleményt mondott a jogalkotási csomagról. Szeretnénk hallatni a hangunkat a döntéshozatali folyamatban. Ezért természetesen minél előbb történik ez meg, annál előbb tudjuk befolyásolni a folyamatot, illetve a jogalkotási véleményt. Már is rátérnék a jelentésünk lényegére. A Koter szakbizottság egyhangulag fogadta el a, ezt március 5-én. Május 3-án kerül a plenáris elé a mi bizottságunkban, de nagy valószínűséggel nem fog lényegében változni a mi véleményünk. Először is a többszintű kormányzás és a partnerségi elv. A többszintű kormányzás, ahogy tudják, a mi bizottságunk figyelmének a középpontjában áll. A szubszidiaritás elvének megfelelően mi azt kérjük, hogy teljes mértékben vonják be a helyi és régiós hatóságokat az egyes stratégiai dokumentumok elkészítésébe, tárgyalásába, végrehajtásába és felügyeletébe. És nem tartjuk helyesnek, hogyha a régiós és helyi partnereket ugyanúgy kezeljük, mint a civil társadalom lévő partnereinket. Ezért mi a régiók szintjén azt javasoljuk, hogy teljes joggal vegyenek részt a partnerségi szerződések előkészítésében, a helyi és a régiós hatóságok. Főleg olyan esetekben, nagyon számos ilyen eset van Európában, amikor a saját államokban ezek a hatóságok az operatív programok társkezelői, társfinanszírozói, sőt sokszor teljes jogú finanszírozói és kezelői. Ezért a többszintű kormányzásra oda fogunk figyelni. El fogjuk mondani a véleményünket, amint a, megjelenik a viselkedési kódex a partnerséggel kapcsolatban, el fogjuk erről mondani a véleményünket, és részletesen elemezni fogjuk az összes partnerségi szerződést, melyeket a tagállamok dolgoznak ki. Pont azért, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy a területi közösségeket megfelelően bevonták-e a kidolgozásba. Második téma, amiről beszélni kívánok, az alapok koncentrációja és integrációja a közös stratégiai kereten belül. Pozitívnak ítéljük meg, hogy a strukturális alapokat koncentrálni kell korlátozott prioritásra és tematikus célokra, amelyek a 2020-as európai stratégiai célokhoz kapcsolódnak. A munkadokumentumban, amelyről ma a vitát folytatunk, láthatják, hogy további rugalmasságot kérünk a prioritások kiválasztásában. Ezért javasoljuk a minimális küszöbb törlését, amit a bizottság meghatározott, és inkább a helyi és a regionális hatóságoknak hagynánk, hogy a tematikai célok, Európa 2020-as stratégiai tematikai célok közül választhassák ki azt a három prioritást, amely véleményük szerint a struktúrális alapokhoz leginkább kapcsolódik. A kohéziós politika akkor lesz hatékony, hogyha ennek az alapja a helyi diagnózis. A téma prioritás nem lehet Brüsszelben meghatározni, hanem egyeztetni kell a helyi és regionális hatóságokkal. Külstratégiai stratégiai keret tekintetében, amire vonatkozóan a dokumentum a múlt héten jelent meg, ez még csak munkadokumentum. Ennek ellenére a Régiók Bizottsága saját kezdeményezésű jelentést készít erről. Azért, hogy biztosítsuk, hogy valós koordináció valósul meg az egyes alapok között, különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Szociális Alap, Kohéziós Alap, Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap, Vidék és Városfejlesztési Alapok között, és hogy valós több alapot felhasználó programokat lehessen kialakítani. Úgy gondoljuk, hogy a közös rendelkezések rendelet formájában kell, hogy megszülessenek, és ezért az Európai Parlamenttel együtt döntési eljárás keretében kell elfogadni. Harmadik téma a kohéziós politika felépítése és az átalakuló régió kérdése. A Régiók Bizottsága támogatja azt a javaslatot, hogy átalakulásban lévő régiók fogalmát kialakítsuk. Figyelembe véve az Eurostat legutóbb kiadott adatait, egyre magasabb számban esnek ide a régiók a fejlett régiók egy, szám, egy bizonyos száma visszaesik a 90%-os szintre a válság hatásaként, ami nagy hatása van a gyártó globalizált régiókra, amelyek ki vannak téve a nemzetközi versenynek. A verseny általánosságban azzal a hatása jár, hogy csökken az és GDP az európai átlaghoz képest. Sok európai gyártóközpont tekintetében a globalizáció hatása miatt és a nemzetközi piacnak kitettség a másik ok. Az átalakuló régiók, vagy átakos lévő régió kategóriának a kialakítását támogatjuk, és követjük a tanácsnál folyó vitát is erről. Megragadnám az alkalmat arra, hogy hangsúlyozzam, hogy vitát kell indítani a két bizottság között, mert a régi szakbizottságban és a költségvetési szakbizottságban, tehát inkább a költségvetési szakbizottságban úgy tűnik, hogy problémát okoz ez az új kategória. Negyedik téma a megfelelés és a teljesítmény. A régió bizottsága számára nem okoz problémát a megfelelőség kérdése. Több alkalommal kifejeztük, hogy a makroökonomiai feltételhez szabást elutasítjuk. Nem tudjuk helyesnek, hogy a helyi és regionális hatóságok és maga a kohéziós politika is függjön a stabilitási politikától, és attól, hogy esetleg bizonyos államok nem tartják tiszteletben a saját vállalásukat a nemzeti költségvetési deficit tekintetében. Szükségesnek tartjuk az ex ante feltételek karcsúsítását. Túl részletesek ezek. A javaslat azt ösztönzi, hogy a négyes mellékletnél módosítások legyenek konkrétan a mi 63-as módosító indítványunkról van szó, ahol 20 egyszerűsítési javaslatot soroltunk fel. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán. A cél a kohézió és a konvergencia kell, hogy legyen, és nem a divergencia. Ezért nagyon oda kell figyelnünk az ex ante kondicionalitásra, ami esetleg bünteti azokat, akiknek előle problémáik vannak. Úgy gondoljuk, hogy eh, nem pénzügyi szankcióval és nem kompenzációs szinten kell, hogy működjön a feltételhez szabás, ahogy láttuk is ezt a konkrét eh, alap eh, tartaléka kapcsolatban. Az egyik a jobbak támogatása, ez a szolidaritással ellentétes, a másik a büntetése a rosszabbul teljesítőknek. Igazából azt támogatjuk, hogy legyen egy rugalmasági tartalék, és majd az erről szóló részletes dokumentumot el tudják olvasni. Az ellenőrzés és az audit témájára térnék át. Az egyszerűsítés szellemében mi valós egyszerűsítést kérünk az intézkedések tekintetében. Az a benyomásunk, hogy az új javaslat valójában csak az Európai Bizottság számára jelent egyszerűsítést, de növeli a kezelési, felügyeleti és audit tevékenységet bonyolítja a helyi és a regionális hatóságok számára. Kétséges számunkra az is, hogy egy minisztériumi akkreditációs hatóságot kellene kinevezni, ami még inkább nehezíti, nehézkesé teszi a rendszert, ami már így is helyi és regionális szinten az audit rendszer így is eléggé bonyolult. A dokumentumunkat majd kérem, hogy vegyék figyelembe. Nagyon sok régió konkrétan alkalmazza, használja az alapokat, ezért azt mondhatnám, hogy ez pontosan a mi témánk. Az új kohéziós politika különböző aspektusaival is foglalkoznék még. A területi dimenzió kell, hogy az alap legyen a finanszírozási tervek tekintetében, és üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát a helyi fejlesztési témákban és az integrált helyi befektetési témákban. Ugyanakkor kételjes számunkra az, hogy milyen komplex módon javasolják a végrehajtást. Támogatjuk a Neourban projektet, de agályos számunkra, hogy túl sok célt állítanak föl, ezért egyrészt az összes helyi fejlesztési politika, területi, urbánus fejlesztési politika egy kicsit elvonja a figyelmet a tematikus koncentrációról. Ezért kérjük, hogy ezt gondolják végig. Azt is kérjük, hogy a fejlettebb régiók is kaphassanak támogatást, valamint az infrastruktúrák is, nem csak a szolgáltatások. Az utolsó téma a több régiót átfogó több éves tervek, ahol geográfiai, földrajzi specifikumokon alapul ez a közös fejlesztés, makroregionális kérdések miatt jogos a közös támogatás és az ultraperiférikus, illetve alacsony népsűrűségű régiók számára különleges bánásmódot kérünk. A véleményünkben kb. 60 módosító indítványt találnak az Európai Bizottsági Szöveghez. Kérem, olvassák ezeket el, úgy gondolom, hogy hasznosak lesznek ezek az Európai Parlament szakbizottsága számára. Az Európai Szociális alap témájában Smici úr, ami előadónk most nincs jelen, de lehet, hogy most a specifikus témához ez nem kapcsolódik, ő sajnos nincs jelen, ezért mondanám most el, hogy támogatjuk azt is, hogy a kohéziós politika és a közös keretbe illeszkedjen, és támogatjuk ennek az integrációnak a regionalizálását is. Az Európai Szociális Alap már a régiók szintjén megjelenik, de további régiós szintű megjelenést támogatnánk olyan régiókban is, ahol ez ma még nem így működik. Köszönöm a figyelmüket. Jó, vagy... Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg az előbb halottakra vonatkozó reflexiókat, először a jelentéstevők részéről, Konstanz Krél az első. Köszönöm szépen. Elnök, ezt nagyon röviden reagálnék azon témákra vonatkozóan, amelyek ma felvetődnek, és amelyeket tárgyalnunk kell a mai vita során. Először is köszönöm szépen, hogy Bresszó asszony személyesen eljött szakbizottságunk ülésére. Nagy megtiszteltetés ez. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalással amelyet a régiók bizottsága is előkészített, hasonló témát érint, mint amelyet a mi szakbizottságunk tárgyal meg. Például a többszintű kormányzás kérdése, a partneri szerződések létrejöttének kérdése nyilvánvalóan egy hullámosszon mozgat bennünket, a régiók bizottságával, meg a szakkérdést illetően is, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a folyamatokat. Tehát vannak ugyanolyan területek, ahol némi nüansznyi különbség van az álláspontok között, amely tovább tárgyalandó, ezért is, hogy fontos az, hogy a régiók bizottsága részéről jelen vannak, és reméljük, hogy a tagállamok erőtésebb munkát is végeznek majd a következő fokozatban, a tanácssal való megállapodás előkészítésében nevezetesen, és hogy a régiók éreztetik azt a fontos szerepüket, amelyeket a tagállamokkal szemben, illetve azokban eljátszanak. Ma néhány pontról is beszélt, amelyekről tárgyalnunk kell, például a városi területek fejlődése, egyszerűsítések, az elektronikus kormányzás révén például, illetve a keresztfinanszírozás és a multi, multifund kérdése. Ezzel kapcsolatban magam is élnék néhány megjegyzéssel. A városi fejlesztés, fejlesztését ugyan elhalasztottuk azért, hogy Albrecht úr is itt legyen, illetve az ő munkadokumentuma elkészüljön a városi területek fejlesztése tárgyában, hiszen azok nagyon szorosan kapcsolódnak más témákhoz is. Az általános szabályozás és konkrét szabályozások tekintetében nagyon fontos, hogy a három jelentéstevő között folyamatos egyeztetés folyjon, ebben az ügyben. A cél az, hogy minden részvő részéről a cél, hogy erősíthető legyen a városi területek fejlesztése, integrált, fenntartható szellemben való, legyen ez megvalósítható. Ezért van az, hogy közösen dolgoztuk ki a javaslatot, hogy végső soron megadjuk a lehetőséget a városoknak, hogy maguk vegyék kezükbe a lehetőségeket, saját projekteket tudjanak kifejleszteni globális támogatással is. Ján Norbi bizonyal beszél majd a saját témáját érintően erről a konkrét kérdésről, és abban egységesek vagyunk, hogy az 5 százalék, mely a minimum allokációként a városterületek és az agglomerációs fejlesztések szempontjából megfogalmazódik, tényszerűen ilyen projektek javára szolgáljon, erre kerüljön felhasználásra. Régióban, városokban kell, hogy lehetőség legyen arra, hogy tovább fejleszthetőek legyenek ezek az eszközök és stratégiák, melyeket a szabályozás javasol. Például az ATS példaként említhető ezek sorában, ám egy ponton múlt héten ezzel határozottan kimondtuk, hogy számunkra nagyon nehéz elképzelni azt, hogy tényszerűen javulhatna a városi területek fejlesztése az Európai Unióban azon 300 város listája alapján, amelyek ugyan már partneri viszonyt tartanak fel. Tehát itt nagy kétségeink vannak afelől, hogy európai hozzáadott érték, vagy akár városi hozzáadott érték adódik-e, hiszen Működnek már olyan hálózatok, mint a Eurocities vagy az OPA, ahol megfelelő információcsere már folyik, és akár jó gyakorlatok cseréje is megvalósítható. Ezért gondolom azt, hogy nincs arra szükség, sőt, szükségtelen terhet jelent a partneri szerzősek kidolgozása, tehát előre el lehet, képzelni, el lehet, el lehet dönteni már a projektek listáját a városok ismeretében. Ezért vonlánk amellett inkább, hogy a régi fennálló hálózatokra támaszkodjunk, és a strukturális alapok ezen 5%-os aránya valóban új, friss projektekre álljon rendelkezésekre a városokban. Azzal a módszertannal kapcsolatban, hogy a város és a városi körüli területek együttes megközelítését illető új innovatív módszereket kell alkalmazni, a területi aspektusát világosá, téve a városi fejlesztésnek, ez egyetértünk, és a parlament ezt támogatja is a területi kohézió újszerű megjelenítésével a szerződésekben. Nagyon fontos gondolat, ez itt is felmerül. Egyes résztekben biztosan kell még majd vitáznunk, hogy ezeket kiérleljük, és a tartalmi kérdéseket illetően Jan Olbricht jelentésével is egyeztetni kell, azt is meg kell nézni majd. Ne volna észszerű prioritási tengelyeket meghatározni a városi fejlesztések fejlődés szempontjából, összekapcsolva több tematikai komplexumot és területet, ezeket majd Jan Obrich jelentéstevővel meg kell vitassuk ezek lehetőségeit. Abban a kérdésben, hogy egyszerűsíthető-e az eljárás a struktúrális alapok végrehajtásában, néhány megjegyzésem volna ezzel kapcsolatban is. Helyén való az bizonyal, hogy az öt alap egy általános szabályozás hatály alá essen, és ugyanaz a módszertan érvényesüljön a vizsgálat, értékelés, irányítás, monitoring tekintetében. Ez eleve egyszerűsíti a végrehajtást. Hosszú távon, lehet, hogy átmenetleg nehézséget jelent, ez hosszú távon egyszerűbbé teszi a végrehajtást. Beszó asszony beszélt persze arról is, hogy nem az a cél, hogy a bizottságnak könnyebb dolga legyen, hanem az, hogy a helyben, a végrehajtásban résztvevő projektgazdáknak legyen könnyebb dolga. Megfelelően előre, elő kell készíteni és kell végrehajtani ezeket a projekteket, ehhez pedig szükséges, hogy minden résztvevő számára egyszerűbb legyen a feladat. A bizottságot kell tehát megkérdezni, hogy vajon a kohéziós programok végrehajtás elég jól előkészítette, és ha lehet, nem lenne helyes, hogyha egy, a végső soron egy papír alapú ö, rendszer működne, az átmeneti időszakra is felkészítve a végrehajtókat, az e-cohesion végrehajtására gondolva is. A tagállamot is arra kell ösztönözünk, hogy segítse a projekteket, hiszen végső soron a tagállami hatóságokkal tudnak a projektgazdák legkönnyebben kommunikálni a végrehajtás során. Ez is hozzájárulhat az egyszerűsítéshez. Aztán az is tény, hogy a tagállamokat meg kell követeljük, hogy a technikai segítséggel megfelelően éljenek. Ugyanakkor kérdés az, hogy vannak olyanok a rendszerek, amelyek az adatvédelem igényének megfelelnek-e, elektronikus aláírást megengedve például megfelelő információ biztosításával is egyben, hogy ne lehessen eh, visszaélni ezekkel a rendszerekkel. A bizottság kell megvás, megvizsgálja azt, hogy mennyire garantálható a rendszerek biztonsága, jó működése, és a szabályozás, az mennyiben illeszthető ez a végrehajtás során. A multi, multifund lehetőségekkel kapcsolatban is felmerültek témák, a bizottság több rugalmas. Itt a bizottság több rugalmasságot ö, engedett meg a szabályozásban, ugyanakkor a projektek között különbséget kell tenni, ugye a kemény és a puha ö, beruházási tartalmak között, ezt lehetett volna másképp is megtervezni, ám sajnos az a multifund módszertan nem jelenik meg a projektek szintjén, hanem csak a prioritási tengelyek tengelyén jelentkezik. El kéne gondolkoznunk afelől, és a bizottság tenélhetne is ez irányú javaslata, vajon ne lehetne tovább lebontani mindezt a projekt szintig, hiszen ez biztosan meg észszerűnek tűnne a projektek végrehajtói szempontjából is. hogy ne kelljen az egyes alapok között. Ez lehet, hogy szokatlan követelés a bizottsággal szemben, ám mindenképpen hasznos lehet, ha figyelembe veszik ezt a kihívást is. Hogy a multifund módszer rejtette potenciális előnyökkel valóban élni lehessen. A multifund módszertanon gondolkozva a keresztfinanszírozás kérdése is azonnal felmerül. Ha tényszerűen a multifund módszer megjelenik a projekt szinten is, akkor szinte hagyhatjuk is a keresztfinanszírozás kérdését, hiszen azonban, ha az egyik nem jár sikerrel, mert nem sikerül projekt szintén levinni a multifund megközelítést, akkor a 10 javasolt határt fenn kell tartani. Hát első körben ennyit szerettem volna bevezetésképpen elmondani a témához, aztán lehet folytatni a vitát. Thank you, Lambert. Köszönjük szépen. Nem kíván szólni, Hamet úr? Akkor, akkor az ALDE frakciótól valaki? Igen. Gumanis, kolléga. ön árnyékjelentéstevő minőségében kíván felszólalni, ugye? Én elvi dolgokról szeretnék szólni. Ezek a partnerségi megállapodások eh, kapcsán ugye eh, fontos lenne definiálni, hogy milyen sorrendben kell belépni a résztvevőknek. Először lesznek most ilyen dokumentumok, és a fő kérdés az szerintem, számunkra legalábbis, itt a parlamentben, hogyha ezeket a nemzeti tervezés alkotja meg a tagállam hatósága, akkor ugyancsak a tagállami kormánynak kell a demokratikus elvek alkalmazásával az ebből lebontható dokumentumokat ö, megírni vagy megíratni. Vagy, vagy a régióknak kell megadni párhuzamosan azt a kompetenciát, hogy a nemzeti képviselet mellett azzal egy időben alkossa meg a saját dokumentumait. Ugye az alkotmányos kereteket és a partnerségi megállapodásokat konkrétan. Ha ezt nem döntjük el, akkor az egész vitának nem sok értelme van. Köszönjük. Más árnyékjelentés tevő úgy tűnik, hogy nincs itt. Vagy a zöldektől valaki kíván megszólalni? François, parancsolj. Elnézést kérek. Elnézést kérek. Először is szeretnék köszönetet mondani a Régiók Bizottságának a munkájáért láttam, végigolvastam, nagyon jó ez a munka. Ugyanazok az aggályok merültek fel a régiók bizottságában és mint bennünk. Először is az Európai Bizottság természetesen javítani akarja a dolgokat, a jobban célzott régiós politikát céloz meg, jobban meghatározott régiós politikát, de ugyanakkor túl direkt ez a megoldás, és a fejlesztési terv 7 évre való kidolgozása során természetesen a partnerekkel eszmecserére van szükség, és megfelelő szabadságot kell adni a partnereknek is. Ezért a javasolt gyakorlati intézkedések, ennek a párbeszédnek a gazdagítás, gazdagítása, illetve az egyes helyi sajátosságokhoz való alkalmazása gyenge az Európai Bizottság javaslatában. Pontosan a teljesítményű tartalék miatt, ami szerintünk inkább egy rugalmasági eszköz kell, hogy legyen, és nem pedig egy értékelésére. A régiók bizottságának a módosító indítványai jó irányba mutatnak. Föl kell ismernünk, hogy a világ gyorsan mozog előre, bizonyos prioritások, lehet, hogy ma prioritások, de ugyanakkor a jövőben ezek megváltozhatnak, ezért rugalmasságra van szükség, és nem szabad versenybe állítani a régiókat, az nagyon ellentmondásos lenne. Végül pedig a tematikus koncentráció, ezt a témát is támogatjuk, egy sor terület, az urbánus fejlődés, az energiahatékonyságért való harc, mind érdekes témák de itt is a túlságos témakoncentráció azt a kockázatot veti fel, hogy bizonyos régiók elhatárolódnak a prioritások miatt, átsorolásra kerül sor. Krelasszony is elmondta, a tématikus prioritást még egyszer meg kell vizsgálni. Fontos, hogy a, ezek a témák bizonyos esetekben csoportosítva lehessenek, szélesebb területet lefedhessenek, és jobban lehessenek alkalmazhatók, ezzel mind egyetértek, lehet, hogy nem túl könnyű ezt végrehajtani, persze. Még egy megjegyzésem lenne, az egyszerűsítés, ami számunkra nagyon aggályos. A leírása, a tematikája kiváló, pozitív intézkedéseket tartalmaz, de ne felejtjük el, hogy az egyszerűsítés nem csak egyirányú. Az Európai Unió életét kell egyszerűsíteni, de a helyben élő emberek életét is egyszerűsíteni kell. Vannak olyan kisebb témák, kisebb szereplők, akik olyan administratív igényekkel ütköznek szembe, amelyek hasonlóak a nemzeti szintű elvárásokhoz. Ezért az egyszerűsítés fontos, hogy minden szereplőt bevonjon, és ne csak az ellenőrzési szervek, vagy, az ele, vagy a végrehajtó szervek számára legyen föltartva. Kedves kollégák! Szeretném még egyszer elmondani, hogy ennek a vitának két célja van. Először is a régiók bizottságának álláspontjának a megismerése, és emellett konkrét Konstantin Krejl által felvetett vitapontok megvitatása, amelyek már több hónapja tartanak, ugye az városi dimenzió, a keresztfinanszírozás, a több alapra alapuló finanszírozás kapcsán, és ezeknek a jegyében adom magam szót most Cornelia Ermsnek, hogy ezekről szólalja meg. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében szeretnék megszólalni, de először is meg szeretném köszönni a régiók bizottságának a hozzájárulást. Megnyugtató, amit hallottunk, mert ennyi összhangot még soha nem láttunk, és sok jó gondolatot is felvet ez az anyag a régiók bizottsága részéről, amelyet érdemes megfontolni. Ami az átmeneti státuszú régiókat illeti, az a véleményem, hogy ezeknek eh, az átalakulását eh, támogatni kell, de ami a pénzügyi oldalát illeti a dolognak, nem szabad, hogy túl nagy áldozatok, vagy hát túl sokan áldozatá váljanak. Tehát meg kell erősíteni őket ebben az időszakban. Több világosságra lenne szükség, tehát a pénzügyi kérdések tekintetében. Osztom a régiók bizottságnak a makroökonomiai feltételességgel kapcsolatban kifejtett véleményét. A regionális struktúrpolitika úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy ne büntethesse a tagállam az egyes régióit. Magyarországon egyébként, amit mostanában eldöntöttek, annak nagyon komoly hatásai lehetnek e tekintetben a kohéziós alapok vonatkozásában. Ami az egyszerűsítést illeti, egyetértek a régiók bizottságának ezzel kapcsolatos javaslataival is. Itt szívesen mi is elmondanánk a magunk véleményét. A többi dologról nem is szólnék, mert, mert azokban egyetértek eh, Bressze asszony, asszonyjal és Krél asszonyjal, ami a városfejlesztést illeti. Tényleg még nem világos, hogy mi lesz ezzel az ágazattal, a hálózatosítás magában még nem old meg problémákat, új projektumokra lenne szükség, és nem tudom, van-e értelme ennek, hogy 5-6-4 százalékos részvételi arányt meg kelljen adni, ezt nem látom be, hogy ez miért jó. És az EFRE-vel kapcsolatban a Régiók Bizottságának a Városfejlesztési Fórum kapcsán szerzett tapasztalatait érdemes lenne az Európai Bizottsággal is ö, átbeszélni, hogy ne alakuljanak ki párhuzamos struktúrák, tehát ö, talán az, a bizottságnál lenne jól otthon. Továbbra is gondolom ez az 5 százalék, végül pedig, ami a keresztfinanszírozást illeti, ezzel egyetértünk, erre vonatkozóan vannak javaslatok, 15-20 százalékos javaslatok, minden szám, ami felfele megy, az tetszik nekünk. Biztos, hogy nem szabad kevesebb pénzt erre költeni. Ezekre a kezdeményezésekre tehát nyitottak vagyunk. Köszönöm szépen. Derek Ron következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, a régió bizottságának a dokumentumával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy szakbizottságunk többsége egyetért a jelentésben foglaltakkal. Én a többszintű kormányzás, a multilevel governance témában szeretnék megnyilvánulni. A bizottság is azt mondja, hogy ez fontos, de nem látom, hogy ez hogy fog megvalósulni a valóságban. Tehát kérdezni szeretnék ezzel kapcsolatban. Ugye az EDF és az EDSF alapok között ugye vita zajlik arról, hogy a kis és középméretű vállalkozásokra, az alacsony szinkibocsátású sú projektekre mennyit kéne költeni, és a partnerségi szerződése kérdésesen világos számomra teljesen, mert jelenleg a bizottság és a tagállam egyezkednek ezekről, és jó lenne, hogyha ezekben legalább egy fejezet a régiókról szólna. Nem tudom, hogy a régiók bizottsága foglalkozott ezzel a problémával, illetve hogy lobbiznak az Európai Bizottságnál ennek érdekében. Ezek lennének a dokumentummal kapcsolatban. A specifikus kérdésekkel kapcsolatban pedig az egyszerűsítéssel kapcsolatban a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban megvizsgáltuk ezt a témát, és egyensúlyt kell teremteni, az a véleményünk. A strukturális alapok rugalmassága és hatékonysága között nem a tagállamok és a bizottság számítanak leginkább, hanem a kedvezményezettek. Tehát az ő szempontjaik alapján kéne ezeket megfontolni, az akkreditáció kérdését, az auditok kérdését, a az e- egyszerűsítés a pénzügyi menedzsment területén nagyon hasznos lenni, ezt támogatjuk, de gyakran a részletekben búvik az ördög, és ezért nagyon oda kell figyelni ezekre. Ami a városfejlesztést illeti, nekünk is van néhány fenntartásunk ezzel kapcsolatban. Most kialakulóban van egy városi platform, de nem világos, hogy a jogorvoslatot kinyújthatja, hova lehet fordulni, hogyha nem születik megegyezés. Ezek szerintem a régiók kellene, hogy legyenek, vagy legalábbis a régióknak kéne megegyezni abban, hogy ki ez a fórum. Köszönöm szépen, Jan Albrechtnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő társamnak is, hogy felvetette azokat a pontokat, melyeket megtett. Az ERFA vitájában is fontos pontok ezek, hogy határozza meg ezekkel kapcsolatban a álláspontomat, mint jelentéstevő, mielőtt az előző témában, mielőtt az ERFA-ról konkrétan beszélnék. Az általános szabályozás témájában szerintem a legfontosabb az, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amely figyelembe veszi a különféle jogi struktúrákat, amelyek az egyes tagállamokban működnek. Ez egy fontos cél. Vannak szövetségi államok, vannak erősen regionalizált tagállamok. Tehát a szöveget úgy kell meghatározni, hogy ez nagyon nyitott legyen, nehogy félreértése adjon okot egyes tagállamokban. Például a, a viselkedés kódex a partneri szerződéseket illetően kell, hogy erre kitérjem. A, a városi elemek is ebből következnek. A régió bizottságának véleménye is nagyon világos volt. Abban állt ez, hogy pontosan határozott meg, hogy mi a partneri megállapodás tárgya, tehát egyrészt határozott meg, kik is a partnerek, hogy a tagállamok és a bizottság -e a partnerek, hogy a nemzeti szintű partnerekről beszélünk-e, és felmerül a kérdés, hogy tagállami szinten kik lehetnek partnerek. És a többszintű kormányzás és a civil szervezetek, szociális szervezetek közötti viszony milyen. Tehát ezt figyelemmel kell, erre figyelemmel kell lenni a partneri szerződésnek, annak tartalma figyelemmel kell legyenek kérdésekre. A partneri szerződésben, a vonatkozó szabályozásban van egy nagyon híres listája a városi területeknek. Nem akarom ennek történetébe visszamenni, meg az alapgondolatba, de jelentéstevőként, és remélem, hogy támogatja majd a szakbizottság is, az volt a vezérlő gondolat, vezérlő elv, hogy egyrészt világosan kimondjuk, hogy az ERFA területén, de az ESZA területén is nagyon sokféle cselekvés típus van, amelyeket a városokban kell alapvetően végrehajtani. Tehát nincsenek olyan határok, amelyek százalékban meghúzhatóak volnának. Tematikai koncentráció tekintetben meghatározhatóak, meg behatárolhatóak ezek, de százalékos arányban nem. Magam a irányító hatóság kell ezekről döntsöm. A városi közlekedésben, az energiahaté, épületek energiahatékosságában, a, a városi infrastruktúra, a városok újra revitalizációja, a gazdasági, szociális revitalizáció szempontjából nincsenek százalékos határok. Ám jelentéstevőként szeretném a bizottság azon gondolatát támogatni, hogy létrehozzunk egy konkrét programot, és 5%-át levédjük az ERFA tagállami leosztásának, ám ez az 5%, vagy legalább 5% először is úgynevezett funkcionális városi területekre kell, hogy leosztásra kerüljön, ezeket területi, lebe, területi balapon kell meghatározni most, és ez szükségesé teszi a tagállamok részéről, hogy meghatározzák, milyen funkcionális területeket szeretnének támogatni. Ez jelenthet városi és város környéki területeket is, és ezen tevékenységekre vonatkozóan az 5%-ot le kell határolni, minimum 5%-ot egy olyan sajátjogos módszertan mentén, amely az ITI módszertant jelenti, harmadsorban pedig ezek a funkcionális városi területek megkapják, kapják a lehetőséget, hogy a globális támogatással is éljenek, amelyről az értelmes szabályozás is szól. Ha tehát, én azt, javas, azt fogom javasolni a módosítóimban, hogy teljesen vegyük le a listát, és csak a, kri- a partneri szerződések szintjén határozott csak meg a kritériumokat, és aztán minden tagállam maga elemzi, hogy nekik mit is jelent az ERFA 5%-a, milyen funkcionális területeket kíván támogatni, ebből aztán levonható, hogy hány ilyen funkcionális területet kínál, kínál támogatni, aztán lehet használni az ITI módszertant, illetve az általános támogatást ám a globális támogatást, ahogy a szabályozást meghatározza, egy köztes szervezet bekapcsolását is megköveteli, amit persze létre lehet hozni a funkcionális város terület szintjén, mint testületet. Tehát megnyitja a lehetőséget a globális támogatás előtt, de nem kötelező annak alkalmazása, mert egyes városterületek még nem állnak készen arra, hogy vállalják ezért a felelősséget. Ez a híres 5% története. A bizottsági javaslatban a logikus következménye ennek az volt, hogy a listán levő városok kell, hogy a platformot alkossák. Én azt mondom, hogy vegyük le a listát, és vegyük le a platformot. Mert ha megvannak a kritériumok, a tagállam majd el tudja dönteni, hány funkcionális városi területet haroz meg. Ezt követően létrejön ezek listája. Ennek eredményeképpen nem kiinduló pontként, hanem a művelet végeredményeként. És aztán a monitoring, értékelés, persze vég... De ez már az örbaktól is megcsinálható, amely, már, amely működik jelenleg. Politikai szempontból a régiók bizottsága képviseli ezt a szintet, és azok a szervezetek, szövetségek lobbizhatnak, amelyek már most is működnek. Hát egy új, új városi platformra nincs szükség ennek létrehozására. A 300 nagyváros gondolata, ami kezdetekkor váz, felvázolódott, az, az már a múlté. Most funkcionális városi területekről beszélünk, amely a tagállam szintjén határozható meg, illetve meghatározható, hogy milyen típusú tevékenységeket támogatunk. Így aztán európai pénzeket arra használunk, hogy e- elősegítünk, motiválunk városi területeket arra, hogy együttműködjenek és hálózatot hozzanak létre így tudjanak, egyenek többet, így jön létre hozzáadott érték. Ez volna részemről a javaslat, de persze a mai vitához hozzá tudom tenni azt is, hogy egyik legnehezebb eleme a kereszt finanszírozás kérdésnek, amely egyébként nem vizsgálható külön a multifund rendszertől, mert hogyha a multifund rendszer csak a programozás szintjén valósul meg, akkor nagyon gyenge gyengén érvényesül. Ha a multifund rendszer a program szintjén valósul meg, az is elég gyenge. A projektek szintjén tud erőteljesen érvényesülni, és a bizottság jelezte, hogy ez, erre van lehetőség. Persze nagyon nehéz lesz, ám ha sikerül a multifund rendszeret projekt szinten megvalósítani, az lesz a legnagyobb előny. Álljunk készen arra, hogy a keresztfinanszírozást a lehető legnagyobb mértékűvé tesszük, mert a rendszer rugalmas kell, hogy legyen szerintünk, nem csak 5-10 százalékra, hanem 25-30 százalékban is lehet keresztfinanszírozást alkalmazni. Egyszerűbbé kell tennünk ezt a, a végrehajtók számára, nem szabad mm, e, mesterséges akadályokat felállítani. Ez a lényege a javaslatnak, és persze a Régió Bizottságában javaslatában van egy nagyon ellentmondásos elem, amelyet az elnök asszony említett ugyan, ez a makroregionális elem, amely sok vitát kavart. Ha a tagállamon belül interregionális területről beszélünk, az egyszerűbb. Ám interregionális szintről a tagállamok között egyfajta makroregionális vetületben beszélni, a regionális politika vagy a közös politika szempontjából az nem lesz nagyon könnyen érvényesíthető vagy értelmezhető. Ez csak egy megjegyzés. Az erfáról beszélünk majd, a régiók bizottságában említettek egy nagyon érdekes javaslatot. Nagyon szigorúan ringfencing védelmet kell adnunk. Tehát ha az ERFA és az ESA szintjén 25 százalék, 40 százalék, ez az első. Aztán van ringfencing az European Facility szintjén. Irányozzuk elő a pénzeket, és adjuk oda az ügynökségnek. Az erfát is címkézzük. 80 százalék lehet a fejlettebb régiókban ez, ez abszolút túl sok. Működhet ugyanez 80 százalékon, ám legyen a koncentráció döntéstárgya. Tehát három tematikus célra lehet költeni, de el, el kell dönteni melyikre. Ha nem születik ilyen döntés, akkor tematikus célok kategória alapján kell kiválasztani. mert három ezek közül fontosabb, mint a többi. Nem lehet 11-et meghatározni, és aztán hármat kivenni. És az ESZA vitája során még inkább, nagyobb, még nagyobb a koncentráció, mint az ERFA területén. Mert az ERFA-nál a program szinten van koncentráció. Tehát arról beszélünk, hogy minden rugalmasabb és egyszerűbb lesz, de aztán mindent lehatárolunk, és ezt azt mondjuk, hogy választhattok, de ezt kell választani. Ez így nem nagyon megy. Tehát valóban, valóban rugalmasabbá kell tenni az eszközt, koncentrált módon persze. A kérdés azonban az, hogy ne a régiók felelősség legyen a koncentráció, vagy a tagállam szintjén legyen a koncentráció kilakításának felelőssége. De olyan szabályozást ne hozzunk létre, amely lezár minden lehetőséget. Thank you very much, Salvatore. Köszönöm szépen, Szavatore Káron a következő. Gyors leszek. Szeretném a következőt hangsúlyozni, egyébként Konstantin Krell is ezt elmondta, hogy van egy dolog, ami alap, erős a támogatottság, ahogy hallottam a régiók bizottság részéről, erős a támogatottság a mi szakbizottsági vitánknak. És a végső cél az az, hogy szerződéses erőnk is legyen, fogalmazunk így a tanácsa szemben. Ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell, és ki kell használnunk. Az elhangzott javaslatok a többszintű kormányzásra, az egyszerűsítésre vonatkoznak. Ezek a témák is a mi vitán középpontjában állnak. Ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy erősítsük meg a kapcsolatot. A másik téma, amiről még nem hallottam hozzászólást, de fontosnak tartom, és véleményem szerint a régiók bizottságának is figyelembe kell vennie, az a nagy kérdőjel, hogy milyen pénzügyi eszközök fognak rendelkezésre állni a következő hét évben. Ezek még tisztázatlan kérdések, de meghatározóak az átalakulásban lévő régiók témája tekintetében is a vita egyik eleme, ami sokszor felmerült a mi szakbizottsági eszmecserénkben. Igen, nagyon jó, vezessünk be egy új kategóriát, átalakulásban lévő régió, de ez automatikusan ne helyezze hátrányba a már meglévő régiós kategóriákat. Úgyhogy a gazdasági vagy anyagi vonzat rendkívül fontos lett. Egy további elem, amitnek fontosnak tartok. Kostánca is emlékeztetett erre minket. A városi valóság témája, ami szorosan összekapcsolódik a mostani vitánkkal is, amit a régiek bizottságával közösen folytatunk. Ebből a szempontból legalábbis én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy a régiók bizottságával közösen is részletesen meg kell beszélni ezt a kérdést. Azért, hogy jobban tudjuk meghatározni, hogy hogyan használjuk föl ezt a pozitív innovációt, amit az Európai Bizottság bevezetett. Vagyis az urbánus területekre egy specifikus akciót koncentráljunk a kohéziós politika keretei között. ha végig gondoljuk, hogy egy állam számára, vagy egy, akár egy régió számára mit jelent az, hogyha nincs részletes kidolgozás, és mégis dönteniük kell, hogy melyik városba fektessenek be, akkor az a kockázat, hogy rossz döntést hoznak, és nem fogják elérni a célt. Ezért úgy gondolom, hogy az urbánus területekre koncentráljunk a témánk során, a vitánk során, és vonjuk be ebbe a régiók bizottságát is. Mindjárt befejezem, mert a többi témákban, már be is fejezem, mivel a, minden a más, ami elhangzott, azzal egyetértek. Köszönöm szépen, Ulrike Manna. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja myös omalta osaltani haluan kiittää alueiden komitea eri... A régiók bizottsága kiváló jelentést írt, és szerintem ez számunkra is részleteiben is hasznos lesz a további munkánk során. Ki szeretném emelni, hogy a Konstance Krél által kiemelt kérdések, az urbánus, a városi dimenzió és a társfinanszírozás, illetve a keresztfinanszírozás ügyében támogatólag kell fellépnünk, de nem vagyok abban biztos, hogy a pénzek mennyisége garantálja a, a várt sikert. Ami a városi platformot illeti, egyetértek az előadó által elmondottakkal, nem szabad párhuzamos struktúrákat teremteni. A 300 város kiválasztása nem világos, hogy milyen alapon történt, milyen kritériumok alapján az a véleményem, hogy ez nem volt így demokratikus, de még ha az lett volna, eleve ez a gondolat, hogy 300 várost kiválasztani bármilyen szempont alapján, nem egy demokratikus gondolat, mert óriásiak a különbségek, a kihívások, a várospolitika, városfejlesztés feladatai nagyon különbözőek, és lehetetlen igazságos mátrixot találni. Hazámban például nincsenek óriás városok, metropoliszok, de sok viszonylag nagy város van, és ezek nagyon fontos szerepet töltenek be. Ha a lakosság szám alapján definiáljuk a várospolitikát, akkor nagyon leegyszerűsítjük a képet. Az 5% is problémás, én el tudom ezt fogadni, de Jan Obrichtal értek egyet, hogy itt is rugalmasan kell ezt kezelni, és a városokat be kell vonni a döntésbe arról, hogy ezt az 5%-ot hogyan osszák el a városok között egy adott tagállamban. Ami a témákat illeti, például az energiahatékonyság témája, Ezek olyanok, amelyeket a városfejlesztési projektek eleve támogatnak. Ami a keresztfinanszírozást illeti. Én is úgy remélem, hogy sikerül a határokat átjárhatóbbá tennünk. Az ETS rendelet tett, eh, és érdemes lenne megfogalmazni, megemlíteni a rendelettervezetben. Mazzoni eh, asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a Régiók Bizottsága részéről bemutatott véleménnyel még inkább megerősödtünk a tekintetben, amiről sokszor beszéltünk itt a szakbizottságban. Az Európai Bizottság javaslatáról van szó, ahogy több kolléga is hangsúlyozta, a, most is meggyőződhetünk arról, hogy teljes egyetértésben tudunk fellépni a régió bizottságával együtt. A módosító indítványok tekintetében még nem tudtuk ezeket részletesen megvizsgálni, de nagy valószínűséggel ezeket át tudjuk venni, el tudjuk fogadni. Ez egy hasznos megoldás lehet. Csak néhány konkrét megjegyzésem lenne, hiszen egyetértek mindennel, ami elhangzott eddig, amit a kollégák elmondtak. Fontosnak tartom, és távirati stílusban mondom, a partnerségi szerződésekkel kapcsolatban, hogy pontosan meg kell határozni, hogy kik a partnerek, kik írják alá a partnerségi szerződést, és különböztessük meg a részvétel időszakát, vagyis az együttdöntést, ahol minden képviselete többe kell vonni, a civil társadalom képviselőt is, és ezt el kell különíteni a szerződés tényleges aláírásától. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy tisztázni kell, mennyi vállalást jelent egy konkrét szerződés az aláírók számára, milyen konkrét következményekkel jár. Ami pedig a téma koncentrációt illeti. Fontosnak tartom, maguk az előadók is hangsúlyozzák a munkadokumentumban. Fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy a koncentrációs, témakoncentrációs utat végig kell járni. Ezzel egyidőleg fokozott rugalmasságot kell biztosítani, főleg, hogyha a bizottság által meghatározott minimális küszöböket megszüntetjük. Ezeket úgy gondolom, hogy a helyben, a területen kell meghatározni, és bottom-up módon kell ezen a területen eljárni. A feltételek tekintetében, a megfelelőségek tekintetében fontosnak tartom Bresso elnökasszony hozzászólását, amennyiben úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság egyre inkább a makroökonomiai aspektusokat akarja hangsúlyozni, ugyanakkor vegyük figyelembe azt, hogy egy ilyen fajta stratégiának milyen negatív hatásai lehetnek a kohéziós politika céljaira. Ez az elvi stratégia ellentmondásban áll a kohéziós politika céljaival. A városfejlesztése kapcsolatban Albrecht kollégával teljes mértékben egyetértek. Fontosnak tartom, hogy azon dolgozunk, hogy a mennyiségi definíció, amit 5%-ban fogalmaztak meg, ez minimális szintként fogadjuk el, és nem pedig tényleges szintként. Mert egyébként inkább amellett állnék ki, amit Manner kolléga is mondott, de nem biztos, hogy jól emlékszem, hogy inkább akkor szüntessük meg a mennyiségi meghatározást, és dolgozunk ki egy olyan lehetőséget, amely szerint nagyobb mértékben integráljuk az alapokat. Ez egyébként több területet, több lehetőséget adna operatív szinten a helyi szereplők számára, nekik maguknak kell meghatározniuk a tényleges programokat. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. Lényegesnek tartom, hogy az urbánus agenda esetében is fontos ö, hangsúlyozni, hogy a városi befektetés, ahogy egyébként az Európai Bizottság javaslatában is ezt megfogalmazták, a teljes területi dimenzió fejlődését kell, hogy célozza nem csak magának a városnak a fejlesztéséről van szó, hanem be kell vezetni egy integrált megközelítést területi fejlesztés témájában, ahol a kiindulási pont a város, de a város környéki területeket, vagy partvidéki területeket is figyelembe veszik. És ebből kiindulva lehet meghatározni az igényt is. Egyébként ezzel mindenki egyetért, hogy nagyobb vállalás legyen érvényes konkrétan finanszírozási szempontból a városi befektetések területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ján Albrecht. Köszönöm, a szony. Rövid megjegyzést szeretnék hozzáfűzni a vitához, hogy tisztázzunk néhány alapkérdést. Egyelőre nincs ilyen lista, nincs 300 városos lista, nem létezik. A 300 városra vonatkozó javaslat az 5%-hoz kapcsolódott. Ha 5% mehet a partnerségi szerződésekre, akkor a lista a platformhoz tartozik, de ez csak egy felvetés volt eddig. Nem létezik maga a lista, tehát én azt mondanám, hogy a partnerségi szerződésben mondjunk le mind a a listáról, mind a platform gondolatáról, mert akkor belebonyolodunk abba a vitába, hogy ki melyiken van rajta, és ez egy sehova nem vezető vita, de tudjuk, hogy egyelőre senki nincs egyiken sem. Ami az 5%-ról szóló vitát illeti, a régi tagállamok van azt gondolják, hogy az 5% jó lesz a városoknak. Az 5% csak az úgynevezett programokra lesz elkölthető, de a javaslat funkcionális urbánus területekről beszél, tehát a városok számára nincs határ. Az urbánus, a városi területek, ugye azt jelenti, hogy a város és környéke is benne van, mert inkább erről érdemes vitázni, hogy ennek hol a határa. Ami pedig a tematikus koncentrációt illeti, ez pontosan ellenében megy az 5%-os javaslatnak. Ez az ellentetje. Ez szerintem a két dolog ellent mond egymásnak, és ezt érdemes tisztázni, és míg elkezdünk itt vitázni arról, hogy ki és miért kerül fel listára, érdemes tudni, hogy nincs ilyen lista. Lambert kolléga nincs a listán, de most rá, ráveszem a listámra. Köszönöm szépen. Azért akartam megszólalni, mert igen, ha be belemegyünk, akkor nagyon elszavarulhat a vita. Maradjunk csak annál, amiről eddig hallottunk. Az első tény, hogy a régiók bizottsága évek óta törekszik arra, hogy tisztázza a városok és régiók szerepét az egész architektúrán belül, a kohéziós politikán belül. És évtizedek alatt kikristályosodott az, hogy a szubszidaritás hogyan értelmezendő, mi az a partnerségi elv, az egyszerűsítés igényes, a többi. Néhány évvel ezelőtt a, a, kiderült, hogy a régiók bizottsága tulajdonképpen auditálja a gyakorlatot, ami most éppen az EU 2020 névre hallgat. És az EU 2020-ról szóló utolsó jelentések alapján eléggé kiebrándító azt látni, hogy sok ország egyáltalán nem számolt a regionális és városi önkormányzatokkal, és ez előadóként arra késztet, hogy ezeket a dolgokat annál inkább hangsúlyozzam, különösen tehát a partnerség elvét és ezeket az eszközöket. Mert meggyőződésem, hogy a bizottsági javaslatban ezek nem fogalmazottak meg kellő hangsúlya, és ha ez így van, akkor nekünk kell ezt megfogalmazni, sőt, fordítsuk meg a logikát, ha az állam nem elégedett a, az alulról felfele építkező megközelítéssel, akkor kezdjünk el vitázni, de ne felülről lefele tervezünk és abban sem vagyok biztos, hogy minden tagállam ugyanúgy fogja ezt megvalósítani, vagy megvalósítja egyáltalán. Ugye van egy teritoriális, egy területi paktum, ezt sokféleképpen hívják, de itt sem világos, hogy kik a fő partnerek, mit értünk city area alatt, városi terület alatt a központi kormányzata felelős, ahol terveznek, és akkor összehívja brainstormingra a nemzeti partnerségi szerződések keretében a városokat, és akkor tapsolnak, hogy meg van oldva minden, vagy pedig valóban érdemben szerep jut a helyi önkormányzatoknak, és ahogy Jan is elmondta, minden országban ez másképp valósul meg, és kénytelenek vagyunk elfogadni a kultúrák különbözőségét. Elfogadjuk, amit a kollégák mondanak, de a későbbi tárgyalások során attól tartunk, hogy a tanács még jobban le akarja majd ezt rombolni, amit felépítettünk, ezekre hivatkozva. Luke van der Brande, aki ugye a régiók bizottságának tagja, és Hán úr különleges tanácsadója a DG régióban, és kíváncsiak vagyunk, hogy ezt a bizottság a Digi Régió képes lesz-e, hajlandó lesz-e hangsúlyozni. Most a legtöbb tagállamban olyan nehéz a pénzügyi költségvetési helyzet, hogy szeretnék a, a kohéziós pénzeket összevonni, kormányzati hatáskör alá vonni. Van egy ilyen trend. Ami az egész struktúrát, architektúrát illeti, ugye itt van a kilenc ország közös levele. Leszögezik, hogy, hogy elismerik a kohéziós politika jelentőségét a szegény régiók szempontjából, de elfelejtik, hogy a valódi kohéziós politikának az EU 2020-as stratégia hosszú távú megvalósítása a cél, és ezt a kilenc tagállam levele is elfelejti. Nincsen konkrét pénzügyi eszköz hozzárendelve az EU 2020-as stratégiához. Tehát a modern, értelemben felfogott kohézió, a modernizált kohéziós politika hozzájárul, hozzájárulhat a 2020-as célokhoz, de ez nem automatikus. Vannak ugye zászlóshajók, de nincsen melléjük rendelt mondjuk így személyzet, magyarul pénz, aki ezeket a hajókat üzemanyaggal hajtana. Tehát jó volt a stratégia, mint gondolat, de akkor is azt mondtuk, hogy majd meglátjuk, hogy a részletekben ez hogy valósul meg. És most látjuk a részleteket, az integrált költségvetés a kohéziós politikát megpróbálja kijátszani. Azt mondtam, hogy néhány szót fogok szólni, hát lehet, hogy egy kicsit ez sokra sikerült, de ezek elvi kérdések, itt nem csak a módosítókról van szó. Örülünk, hogy most önök itt vannak. Az előadók, az árnyék előadók, mert most lehet módosítókat megfogalmazni. Már egy párat eleve megfogalmaztunk ezekkel az elvi kérdésekkel kapcsolatban. 11 ilyen módosítónk van, 11 ponthoz, legalábbis nekünk meg van ehhez már is módosítunk. És azért akartam erre utalni, mert a technikai kérdések előtt kell ezt megvitatni. Érdemes lenne ezekről az elvi kérdésekről vitázni előbb, míg, míg bármi másról szót ejtünk. A régió bizottsága számára, ugye nekünk meg kell írnunk áprilisban, május 8-ig a saját véleményünket, és itt a pillanat, hogy cselekedjünk. Jan, még egy gondolat, amit a városokról mondtál, itt lehet, hogy áttörés lesz, szükség is lenne áttörésre. Egyelőre még nem tudjuk, hogy ez a platform mit jelent, saját hazámban sem látom, és nem tudom, hogy egy, azt hogy lehet megmóstani Luxemburgban, vagy egyéb üt. Az önkormányzatoknak nagyon sok szövetségi struktúrája van, a Eurocities, egyebek. Tehát vannak ilyen szervezetek, ezek jól működnek is, és az integrált megközelítés hát dezirákról. Egyetértek szólva, hogy ezek jó gondolatok, ilyen egyetértek veled, és minél hamarabb módosítókat kell megírnunk. Nem voltam a felszorulók listáján, de köszönöm éppen. Kostanca a következő hozzászóló, utána a bizottság, és utána Mercedes Bresso fogja összefoglalni a vitát. Kostánca. Tehát köszönöm szépen a vitát. Nagyon ösztönző volt ez a vita, és meg is mutatja azt, hogy a ma felhozott pontok ügyében nagyon közel állnak egymáshoz a vélemények. Szerintem a küszöbön a döntésekben és segít bennünket ez a vita. Arra kérem tehát hogy a, a régiók bizottságának elnöke a multifund módszertan a projekt szinten témájával foglalkozzon, hiszen ez valóban forradalmi változás volna, és nagyban segítene bennünket, hogyha a bizottság ezügyben tényleges javaslatot terjesztene majd be. Akkor most uh, Nikolász Mártint hallgatjuk meg, a főigazgatót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy itt lehetek a szakbizottsági ülésen, ahol a rendeletről beszélnek. Továbbá, hogy meghallgathattam a prezentációt Bresszó asszony részéről, a Régiók Bizottsága jelentéséről. Rövid leszek, a három fő témára szeretnék kitérni. Az urbánus téma, egyszerűsítés, keresztfinanszírozás és több alapos finanszírozás. több többszintű kormányzás és a partnerségi szerződéseket szeretném részletezni. Bresso asszony foglalkozott vele, de több hozzászólás is megszózta ezt a témát. Kezdem az urbánus témával. Albrecht úr egyértelműen megfogalmazta, hogy a bizottsági javaslat mögött mi az indok nagyon egyetemen megmagyarázta, hogy nem arról van szó, hogy a városi területekbe fektetünk be, hiszen az 5%-on jóval tovább lép. Tudjuk, hogy milyen fajta beruházások vannak az urbános területeken, KKV támogatása, fenntartható közlekedés, stb. Emögött az indoklás igazából az, hogy specifikus szerepet adjunk a városoknak a programok előkészítése és végrehajtása témájában. Az Európai Bizottság javaslatában ezt kívánjuk ösztönözni. Ezért specifikus javaslatként az 5%-ot, mint minimum, még egyszer mondanám, mint minimum határoztuk meg az integrált, fenntartható urbanus fejlődés céljára. Ez egy katalizátor azért, hogy azok a városok, amelyek valóban hozzá tudnak járulni a megfelelő fejlesztéshez, azok kihasználhassák ezt a lehetőséget. Ezt mindenképpen szeretem volna hangsúlyozni. A funkcionáló Orbánus területek középpontba állításával a bizottság ezt nem akarja kötelezővé tenni. Nem zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy az integrált akciók a fenntartható urbánus fejlődés területére tovább lépjenek a funkcionális területen, az urbánus területen, de az Európai Bizottság javaslatában nem akarjuk azt mondani, hogy ez egy funkcionális urbánus terület kell, hogy legyen. Szélesebb döntési lehetőséget akarunk adni a tagállamoknak, a jelenleginél szélesebbet. Bizonyos esetekben ez lehet még akár célzottabb, akár egy város konkrét területére vonatkozhat, és más körülmények között pedig egy egész városi területet lefedhet, és megint újabb esetekben pedig funkcionális városi területre terjedhet ki. Nem akarjuk ezt eh, mi meghatározni, és egy konkrét megoldást előírni, megfogalmazni a stratégiában. a teljesítési rendszer tekintetében az integrált területi beruházás témájában mi úgy gondoljuk, hogy nem érdemes globális támogatásról beszélni. Úgy gondoljuk, hogy a globális támogatás egy másik eszköz, amit tervezünk, különböző beruházások, különböző területeken való támogatásáról van szó. A globális támogatás olyasmi, mint egy integrált területi támogatás, de nem ugyanolyan rugalmas. A globális támogatással a kezelés és végrehajtás teljes mértékben a köztes testületeknél van. És látjuk a visszacsatolásból, hogy problémás az, ha mindent átadnak a városoknak, ahol esetleg nincs meg a teljes adminisztrációs kapacitás. Az ITI modell több rugalmasságot a delegáció megbízás tekintetében megvan a lehetőség arra, hogy a stratégia tervezését vagy a projekt kiválasztását át lehessen ruházni, de nem feltétlenül az összes eszközt, az összes audit feladatot. Ezeket visszatarthatja, megtarthatja a kezelő végrehajtó hatóság. Ezért ezt nem tartjuk mindenképpen előnyösnek. A városok listája tekintetében sajnos felelősnek érezzük magunkat, hogy félreértéshez vezetett a megfogalmazásunk. Az 5%-os listánál mi úgy gondoltuk, hogy kellene, hogy legyen egy iránymutató lista a városok tekintetében, és nagyon sok visszacsatolást hallgatunk meg ezzel kapcsolatban. Igazából meg kell, hogy mondjam, hogy nincs szükségünk egy valós listára azt kell megvizsgálnunk, hogy egy tagállam milyen módon fogja kiválasztani a résztvevő városokat. Az elveket, a módszert, a kritériumokat akarjuk látni, látni és nem nincs szükség előzetes listára. Már csak azért is, mert túl korai lenne a tagállamok számára, hogy most meghatározzák az összes résztvevő várost. Az Európai Bizottság oldaláról nyitottak vagyunk, és hajlandók vagyunk kiigazítani a szöveget. A második lista, amire utaltak, a Városi Fejlesztési Platform listája. Itt azért állítottunk föl listát, és ez azért nem jelent párhuzamosságot, mert itt nagyon célzott dolgokról van szó. Ennek a célja, hogy biztosítsuk azt, hogy ez az 5 az integrált beavatkozás a támogatott urbánus fejlődés területére tényleg megvalósul, sikeres. Maximalizálni akarjuk a sikerszintet a városok számára innovatív kezdeményezésekkel, amelyeket közvetlenül a 0,2%-os elkülönített pénzzel az Európai Bizottság fog kézben tartani. Ezért itt kísérleti, innovatív fellépésekről van szó. Úgy gondoljuk, hogy itt nem párhuzamoságról van szó, hanem nagyon célzott mechanizmusról ezzel az artikulációval. De itt is nyitottak vagyunk, és hajlandóak vagyunk módosítani azt, hogy ki legyen a részvevője a platformnak. Az eredeti elképzelés az volt, hogy korlátozott város számmal hatékonyabbak lennénk, de a gyakorlatban azt látjuk, hogy ez a kiválasztási folyamatban nehézséget okoz. A bizottság részéről nyitottak vagyunk, és meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen módosításra van szükség. Olyan módosításra, ami lehetősévé teszi, hogy az összes olyan város, ahol az 5%-ot teljesítik, automatikusan részese lehessen a platformnak, együtt az összes többi olyan várossal, ahol innovatív kezdeményezéseket hajtanak végre. Mert így érjük el azt, amit megcéloztunk. Ezt tehát részletesen majd egyeztetni tudjuk az előadóval. Most szeretnék áttérni a keresztfinanszírozási témára, illetve a több alapot történő finanszírozásra röviden. Keresztfinanszírozás témájában az első fontos dolog, amit megjegyezni kívánok, hogy a bizottság a javaslatába beépítette azt a lehetőséget, hogy többféle alapból lehessen támogatást adni. Az 55-ös cikk a bekezdése tartalmaz, tartalmaz ezt. Azt szerepel itt, hogy több különböző alapból kaphat támogatást egy adott kezdeményezés. Vagyis a több alapból történő finanszírozás lehetőségét tartalmaz az Európai Bizottság javaslata. Ez a lehetőség kapcsolódik ahhoz, hogy több rugalmasságra van szükség az ESZA esetében. Az Európai Bizottság nem látta annak szükségességét, hogy a keresztfinanszírozást fokozza sőt úgy gondolta, hogy ezt csökkenteni kell, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy nem igazán használták ki ezt a lehetőséget a tagállamok, sőt bonyolult ez a fajta alapfelhasználás, hiszen kétféle szabálynak, rendszernek kell megfelelni ugyanazon kezdeményezés tekintetében. Például az egyik műveletet lehet az ERFA pénzéből támogatni, amiben van nem ERFA rész is, és akkor ezt követően a fennmaradó részre az ESZA szabályai kell, hogy érvényesek legyenek. Ez nem volt különösen egyszerű, és ezért az Európai Bizottság javaslatában, ami szerepel véleményünk szerint, az a legjobb megoldás. Egyszerűsítés témája teljes mértékben biztosítani tudom önöket arról, hogy az, amit nem akartunk a javaslata célozni, hogy csak az Európai Bizottság számára jelentsen ez egyszerűsítést. Már csak azért is, mert felismertük, hogy az emberi erőforrások kezelése nagyon fontos, meg kell néznünk, hogy tudjuk csökkenő erőforrásokkal megvalósítani ezeket a finanszírozásokat, hiszen egyre több az igény, ambiciózus tervek állnak az Európai Bizottság előtt. Igazából arra koncentráltunk, hogy a kedvezményezetek számára jelentsen egyszerűsítést az, amit javaslunk. Itt még egyszer felsorolnám a témákat. Az Európai Bizottság egyszerűsítésre vonatkozó közleményében, brosúrájában is láthatják ezt a kohéziós politika tekintetében. És az, szeretném hangsúlyozni ezt a témát, hiszen alapvetően erre van szükség, hogy az egyszerűsítést elérjük, az elektronikus eljárásokra gondolok. És üdvözöljük, üdvözölni fogjuk a támogatásokat, hogyha ezt meg lehet tartani a szövegben. Ez egy, a tapasztalat azt mutatja, hogy ez eléggé kritikus terület. Az Európai Bizottság a technikai elemeket már jelölte. Mindez kapcsolódik a digitális agenda célokhoz is. A tapasztalat alapján azt mondhatjuk, hogy ez végrehajtható, megvalósítható. Gyakorlatban a támogatás keretei között az Európai Bizottság egy nyílt forrású szoftvert fog biztosítani a tagállamok számára azért, hogy a végrehajtás felgyorsítsa, és így technikai elemmel is támogatást kíván nyújtani. Ezeket gondoljuk mi a legfontosabb kérdéseknek. Ezzel lehet elérni azt, amit célzunk. Végül szeretnék szólni a többszintű kormányzás és a partnerségi szerződések témájáról is. Az egyik téma, ami hiányzik az Európai Bizottság szövegéből, a viselkedési kódex. A közös stratégiai keret témájában, ahogy ezt úgy a következő két-három hétben hasonló dokumentum fog előállni az Európai Bizottság, ami tartalmazni fogja az viselkedési kódex elemjeit. Abban fogjuk megadni azt, hogy támogatjuk a differenciálást, a tekintetben, hogy a regionális és a helyi hatóságok, illetve a többi szereplőnek, résztvevőnek, érdekelt félnek mi lesz a szerepe. Felismertük természetesen, hogy a régiós hatóságok valójában néha kulcsfontosságú szereplővé válnak, és végrehajtó hatóság szerepét játszák, ezért nem a partner lesznek a partnerségi együttműködésben, hiszen ők a végrehajtók, a kezelők. Ezt tisztázni fogjuk a megjelenő dokumentumban. Milyen módon áll föl a partnerségi szerződés? Milyen lesz a, lesz a szerkezete? Ahogy ez elhangzott, fel kell ismerni, hogy különböző helyzetek vannak. Egyszerűen nem lehetséges az, hogy egy rendelet egy módszert meghatározzon ennek a végrehajtására. Úgy gondoljuk, hogy a viselkedési kódex lesz az az eszköz, amely bizonyos minimális elemeket meghatároz a tekintetben, hogy ez hogy kell, hogy működjön. Viszont ezt el is kell fogadni. Lesz sok tagállam, ahol elsősorban bottom-up módon fog ez működni, más tagállamokban kevésbé. Az legfontosabb az, hogy figyelembe kell venni ezeket az eltérő helyzeteket. A területi hatás elképzelését sok tagállam elfogadhatja, beépítheti a folyamatba. Lesznek más olyan tagállamok, ahol ezt kevésbé fogják megfelelőnek ítélni. Minden esetre a viselkedési kódex célja az lesz, hogy a minimum standardokat biztosítsuk és ezeket a szinteket mindenki teljesítse a folyamat során, a folyamat kidolgozása során. Természetesen a tagállamok már most kezdik felállítani a mechanizmusokat, a bizottság ezt vizsgálja, de azt is el tudjuk képzelni, hogy a régiók bizottsága is figyelemmel fogja követni, hogy mit tesznek a tagállamok, amikor felállítják a kormányzási mechanizmusokat ebben a témában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Engedjenek meg egy megjegyzést. Ha társfin- elnézést, a keresztfinanszírozásról van szó, akkor mindenki azt mondja, hogy ebből többet is meg lehetne valósítani, csak kiderül, hogy nagyon sok különböző szabályt kell betartani, aminek néha ellent mondanak egymásnak az egyes alapok kapcsán. Mercedes Bresszó asszonynak adom vissza a szót. Grazie, grazie Presidente. E intanto ringrazio molto il Parlamento Europeo tutti. Köszönöm elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, az összes felszólalónak, az összes előadónak azért is, hogy támogatták a mi jelentésünket, de azért is, mert sok új elképzelést tettek közzé. Pont azért, mert nagyon sok témához szóltak hozzá, nem fogok tudni mindenre reagálni de természetesen majd a mi előadóink is, akik az egyes alapokkal foglalkoznak, ővelük is majd más alkalommal ezt tudnak folytatni. Néhány témára szeretnék kitérni. A városok és az urbánis politika tekintetében Kopenhágában fogunk tartani az erre a tévára koncentráló ülésünket. Egyébként Albrecht előadott meg is hívtuk erre a találkozóra, ott tudjuk majd részletesen megbeszélni a kérdéseket. Azért röviden reagálnék a hozzászólásokra. Mi is el tudunk képzelni, és el tudjuk fogadni, hogy a városi platform lehet kockázatos is. Bár igaz, hogy olyan városok vennének ebben részt, amelyek szerepelnek a partnerségi szerződésben. De azért ez azt is jelenti, hogy kristályosodna a városi program, és nem hiszem, nem hiszem el azt, hogy az első stratégiai keretben már előre mindent meg kell határozni, hogy mi fog történni a városokban. Úgy gondolom, hogy ha mindent előre meghatároznánk, akkor elvenénk a lelkesedést a többi várostól, hogy részt vegyenek ezekben a programokban. A városok támogatása fontos az európai versenyképesség szempontjából. De nem választhatunk ki csak néhány várost, és nem hagyhatjuk magára az összes többit, nem felelkedhetünk meg a többiről. Egy olyan megfogalmazást kell kidolgoznunk, és készen állunk arra, hogy ezt közösen végig gondoljuk, amivel középpontba tudjuk állítani az urbánus politikákat, fokozottabban bevonva az államokat, a régiókat, amelyek majd az alapokat kezelik és azért pontosan, hogy a városi tervezést tudjuk ösztönözni, támogatni. Egy következő téma, ami persze kapcsolódik az első témához, a partnerségi szerződések kérdése. Hogyan értelmezzük mi ezeket? Mi úgy gondoljuk, hogy minden tagállamban, és különösen a federális vagy régiós, régiós felépítésű államokban, sok országban egyébként az átalakulás most van folyamatban, minden esetre főleg ezekben az államokban ösztönözni kell magát az államot, ahogy egyébként Barozó elnök úr is ezt hangsúlyozta, hogy már a kezdetektől fogva vegyenek részt a szerződés meghatározásában, megfogalmazásában, és vonják be azokat a régiókat, amelyek majd az operatív programokat ki fogják alakítani. Ők lesznek, hiszen nagyon sok esetben az alapok és a szakpolitikák tényleges kezelői. Továbbá arra is ösztönözzük az államokat, hogy a városi szervezeteket is vonják be amennyiben urbánus városfejlesztési programokat akarnak beindítani. Mi úgy gondoljuk, hogy a régiók már a kezetektől kezdve aláírói kell, hogy legyenek a partnerségi szerződéseknek. Megértjük, hogy ezt nem lehet kötelezővé tenni, az Európai Bizottság ezt nem írhatja elő kötelezőként, de azért ösztönözheti, és számítunk az Európai Parlamentre is, hogy ebben az irányban fogja kifejteni a véleményét. Hiszen a régiók és a városok minél inkább a kezdetektől fogva osztják a stratégiát, egyetértenek a stratégiának, annál inkább tud ez a stratégia egyrészt bottom-up módszerűvé válni, de másrészt európai támogatást is kapni. Egyébként pedig a bottom-up megközelítés soha nem fog találkozni a közös európai stratégiával, és ez kockázatos. Mert a végén ugye vagy egy top-down stratégiával állunk szemben, vagy egy bottom-up stratégiával. Viszont, hogyha a kezdetektől fogva mi is aláírók vagyunk, mármint a régiók, természetesen társaláírók, Ez azt jelenti, hogy meg tudjuk valósítani a partnerségi szerződésekben, már a kezdetektől fogva együtt tudjuk meghatározni a tartalmakat, figyelembe venni az európai tartalmakat, az európai 2020-as stratégiát, azokat az ösztönzőket, amelyek léteznek. Ne felejtsük el, hogy az Európai 2020-as stratégia, az urbanus politika beindítása, az integrált területi befektetések, a témakoncentráció, ezek mind nagyon sok különböző célt jelentenek, de a források ugyanazok, ezért szükséges a területre koncentrált és az területigényeknek megfelelő Mm, stratégia és program kialakítására. De mindez az európai közös tervezés keretei között kell, hogy történjen. De az is nagyon fontos, hogy a közös európai tervet elfogadják helyben is, és érezzék a helyi hatóságok, hogy kezdetektől fogva szerepet kapnak ebben a folyamatban. Természetesen egyetemű az is, de ez egyébként többször el is hangzott, hogy mindig is lesznek eltérések, mert az egyes államok struktúrája eltér. A szövetségi federális felépítésű államokban természetesen másképp fog működni mindaz, mint az egyéb felépítésű államokban. A makroregionális stratégia témája, ha jól emlékszem, Albrecht úr beszélt erről. Nekünk nagyon tetszik, nagyon szeretjük a makroregionális felállást. Nagyon nagy európai területek már elkezdték ennek az építését, és a területi kohézió egyik lehetősége ez. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság választ kell, hogy adjon arra, hogy a kohéziós politikát milyen módon lehet használni a makroregionális stratégiák érdekében. Hogyan lehet támogatni az alapok határon átnyúló felhasználását? Mert egyébként miért is dolgoztunk a makroregionális stratégián, és mindazok, akik most is ezen dolgoznak, egyébként miért dolgoznak. Úgy gondolom, hogy foglalkozni kell ezzel a témával, és le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Az egyszerűsítés témája és a megoldások, én úgy gondolom, hogy ezek valós megoldások fog jelenteni az e-cohesion, az elektronikus informatikai rendszerek nagyon mértékű használata. Én is hiszek abban, hogy ez az egyik út. De figyeljünk arra is oda, hogy az egyszerűség az informatikában is egyszerűséget kell, hogy jelentse, mert egyéb ként egy fallal találják szembe magukat a kedvezményezetek. Mindennyiunkkal előfordul, amikor valamit informatikai úton akarunk megoldani, hogy nem sikerül e-, ezen a falon áthatolnunk, hiszen például egy automatikus választ kap az em, egy olyan automatikus választ, ami nem ad választ a tényleges kérdésre. Az egyszerűsítés témája, még egyszer mondom, nem csak azt jelenti, hogy az Európai Bizottság számára egyszerűbb legyen, hiszen erősen homogenizálja a szakpolitikákat és az eljárásokat. Európában a, különböző, a különbség folyamatosan fokozódik, és az igazi szubszidiaritás véleményem szerint az, hogyha sikerülne közös célokat, közös szakpolitikákat felállítani, de a végrehajtás során ezeket a tényleges valósághoz alkalmazzuk, illesztjük. Mert egyébként soha nem fogunk, soha nem fog mindenki területi szinten egyetérteni az európai stratégiákkal és európai szintekkel. Két nappal ezelőtt az európai mezőgazdasági politikáról beszéltem egy bizonyos helyszínen, és nagyon nehéz az európai szakpolitikákat megérteni helyi szinten. Pontosan azért, mert bonyolult rendszereket állítanak föl, és pontos előírásokat dolgoznak ki, és elvész a tényleges közös politikai cél, ami pedig a közös stratégiát kellene, hogy jelentse. A szubszidiaritás azt jelenti, hogy közös stratégia, viszont a végrehajtás során nagyobb rugalmasság. Ezt mindig is el fogjuk mondani, mert egyébként nehézségekkel fogunk szembe ütközni, amikor a területi szinten el akarjuk fogadtatni a nagy európai célokat, illetve az állampolgárokkal akarjuk ezeket elfogadtatni. Végül annyit mondanék, hogy hiszünk abban, hogy a többszintű kormányzás, amivel ma mindenki egyetért, területén még konkrét végrehajtási feladatok állnak előttünk. Mit is jelent mindez? Sokszor elfelejtjük, talán. Én úgy gondolom, hogy ez azt kell, hogy jelentse, hogy sokat kell dolgozni azon, pontosítani kell azt, hogy kinek mi a szerepe egy közös stratégia keretei között. Túl gyakran az eljárások közösek, de szem veszítjük a célt, a közös célt. Emlékeztetnék arra is ezzel a témával kapcsolatban, hogy számunkra nagyon fontos, hogy az egyszerűsítést használjuk föl az eredmények bemutatására is, és nem csak az eljárások területén. Tehát arra is, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a közös célok valóban teljesülnek. Ezzel szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Persze sok minden mást is nagyon szívesen elmondanék, de úgy gondolom, hogy lesz még alkalmunk a folyamat során, ahogy az önök javaslatait kidolgozzák, lesz még alkalmunk arra, hogy eszmecserét folytassunk, egyéb részletekről is még egyszer köszönet. Köszönöm elnök asszony az eszmecserét, hozzászólást, ezzel zárnám a naprendi pontunkat, és tovább is lépnék. Maria, Maria Irego Perez asszony véleményéhez. Itt a menetrend némleg más, mint a többi részre vonatkozó, mert a foglalkoztatási szakbizottság konkrét a konkrét szabályozást vitáját korábbra tenni. Meg kell vizsgálnunk az önök vélemény és az általános szabályozás közötti összefüggés, illetve ennek fenntartása fontos, ezért fontos tartani ezt a menetrendet. Maria, tiéd a szó, kérlek, hogy viszonylag röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem a kérésnek megfelelően röviden tárgyalni a kérdést, és nem ismétlen meg azokat a pontokat, amelyeket a többi alapra vonatkozóan már megbeszéltünk. Vannak tudnék átfedések nyilvánvalóan, és általános ö, aggályok is, meg minden alapra vonatkoznak. Ö, a Zeszára vonatkozóan három hete ö, megtárgyaltakra, illetve a bizottság által felvetett új területekre vonatkozókat, az élelmiszersegély a 2500 millió eurós élelmiszersegély tételre nevezetesen, mely a költségvetésben szerepel. Hogy az előző szakbizottság is kifejtettem, szerintem nem ez az előre vezető, előre mutató út. Várjuk meg a programot szerintem, mindannyiunk számára kulcs fontosságú, az európai állampolgárok sokan fog, függnek ettől, a szociális kohézió, társadalmi kohézió és a szolidaritás az a két fontos elv, amely a, regionális politikának is meghatározó elvei. Ezért nagyon fontos, hogy egyben maradjon az egész. Kérdés, hogy egy új eszközt a globalizációs alap mentén alkalmazhatunk-e? A bizottsággal együtt nézzük ezt meg, ennek lehetőségét, különösen négy pontot kiemelve említették annak lehetőségét, hogy a százalék, a koncentráció tekintetében alacsonyabb, vagy kevésbé érvényesül a százalékos arány. A 60-70-80 helyett 30-40-50 kérne, hogy szerepeljen. Itt talán eredményesebbek lehetünk, illetve a jobb megtérülés érvényesülhet. Ez persze a minimum, a 20%-os minimum szintet nem érinti, amely a társadalmi integráció és a szegénység elleni harc tematikus céljait érinti és fenntartja. Aztán, amit elmondtak a partneri szerződésekben, kapcsolatban, azaz a szociális partnerek bekapcsolásának szükségességével kapcsolatban, egyetértek a bizottság alapban, hogy finanszírozni kell azt, hogy a partnerek felkészültsége javuljon és a programok e- eredményessége javuljon. Albrecht úr, kell bizonyos rendszer a partneri szerződések formátumának meghatározása. Szeretnék felsorolni néhány prioritást is az átmenetben levő régiók tekintetében. A finanszírozás a legfejletlenebb régiókhoz kell igazodjék, tehát a legkevésbé fejlett régiók, illetve az átmeneti régiók mindkét területen képesek legyenek előrelépni. Különösen azon intézkedésekhez való hozzáférés tekintetében, amelyek támogathatóak. Ezről majd a bizottság bővebben beszél. Ezek azok az alapkérdések, amelyek az esze tekintetében felmerülnek. Várom hozzászólásaikat, és főleg a segítségüket majd. Köszönöm. Okacsészka asszony nincs itt. Manescu asszony sincs itt. Elizabeth Schröter talán kíván hozzászólni? Nagyon röviden. Alapvetően elég régóta jó együttműködést folytatunk a jelentéstevővel ebben a témában is. A szociál... Az ESZA tekintetében árnyék előadó vagyok, úgyhogy elég jó áttekintésem van ezen eszközzel kapcsolatban. Azt hiszem van egy pár gond a bizottság tervezetében. Az első számú probléma a 34-es pont a koncentrációs szintekkel kapcsolatban. Ezt nem látom, hogyan lehetne ezt észszerűen módosítani. A bizottsággal tárgyalnunk kell. Itt is az erfához hasonlóan a tematikus pontokra kell koncentrálnunk, és nem a, a befektetési prioritásokra. Ezt mindenképpen módosítani kell, tehát szerintem. Az, hogy az ötös cikkben meghatározott multilevel government, illetve a partneri viszonyok tekintetében a partneri elv ötös cikk. Itt, hogy az ESA e a megfelelő eszköz, itt vannak a régiók között különbségek, ennek semmi értelme, mert úgy gondolom, hogy a többszintű kormányzás minden régióban egyforma intenzitással kell, hogy alkalmazásra kerüljön, partnereket helyzetbe kell hozni, hogy a feladatokat ellássák. Ez egységes kell legyen minden régióban. Nem kell tehát differenciálni. Ezért módosítani kell. Egy némi törlést, egy kisebb törlést jelent. És aztán ez van az alapvető fontosságú, a 20% a szociális alapszempontjából, illetve néhány egyszerűsítési lépést tehetnénk az előfinanszírozás kérdésében, és meg kell nézni azt is, hogy ez az általános szabályozásban hogyan illeszkedik. Mert az erfának van néhány sajátságos pontja is, amely nem feltétlenül tükröződik az általános szabályozásban, és vannak az eszában viszont olyan innovatív eszközök, megfelvették az alapvető kérdését az 5%-os tétel, minimum küszöbnek a városi területeken vonatkozóan, ezt valónak tartom, Olbricht, Jan Olbricht hozzáállását, minden eszközre vonatkozóan, a vidéki területen is kell 5%, a városi területekre is egy minimum 5 százalékot meg kell határozni. Ezek benne is vannak Jan Olbricht dossziéjában, és ugyanezt az SZ vonatkozóan is meg kell húzni helyi szinten, nem eléggé világosan kerültek ezek meghatározásra. És aztán minden eszközre vonatkozóan ezeket a minimális 5%-os küszöböket a másik módszer, a többi módszerre vonatkozóan is meg lehet határozni, koherens módszertan mentén, gondoskodva arról, hogy egymással jobban összeegyezhetettek legyenek az alapok, és módszert, a módszerek, a módszertanok ismeretesek legyenek erre vonatkozóan a régiókban. Azért volna jó, ha lenne egy cikk, amely gyakorlatilag leírja ezeket. Pontosan ez 5%-os tételeket a regionális alapban, és ez ESZÁ-ban is. Ezáltal az alapok a városi fejlődés, fejlesztésben egymással össze egyeztethető módon, azonos módszertan alapján működtethetőek és hajthatóak végre. Ha lehet, úgy kéne mindezt megfogalmazni, hogy összekapcsolódjanak és egységes feltételrendszer mentén működjenek az alapok. Ezek a legsúlyosabb tételek, ami pedig a területi vetületét illeti a kérdésnek, ez a mi asztalunkra tartozik, és ez tekintetben szerintem jó minőségű a jelentés. Köszönjük szépen. Most Jan Olbrichtnak adom vissza a szót. Köszönöm, elnök asszony. Rövid megjegyzésem lenne. Egyetértek a Shadow-val abban, hogyha van két alapunk, két biztosunk, akkor is azonos logikának kell érvényesülnie a rendszerben. Mert ö, tematikus koncentráció van az egyik alapnál, a másik alapnál pedig operatív programozási szinten van tematikai koncentráció, és ha csak félig valósul meg mindkettőben a koncentráció, akkor nem ér az egész semmit. Hogy legyen ITI, ITI IS e ilyen körülmények között? Nem értjük még, hogy mi az ITI. Nagyon bonyolult dologról van szó. Különböző tengelyek, programok, célok vannak, nagyszerűen hangzik, csak nem látható át. Tehát bizottságként próbáljuk leszögezni, hogy egy egységes, világos rendszert kérünk, követelünk, mert egyébként mindenki majd csak néz, és nem tudja, hogy miről van szó. Kedves kollégák, nincs több felszólalási igény a bizottság tagjaitól, úgyhogy ma Szukuvászonyt szólítom a DG Employment az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm elnök asszony a szót röviden hagyd térjek vissza az elvi kérdésekre, a szociális alap, szolidaritás, szociális kohézió egyéb elveire és céljaira. Ami a koncentráció szintjét illeti, azon gondolkodtunk, hogy az alacsony szintű koncentráció egyáltalán jelente bármilyen koncentrációt. Ha el akarunk élni valamit, valamilyen koncentrációt, a fizikai hatásokat és ideértve, akkor jelentős pénzeket kell erre rászánni, kevés célra megfogható méretű összegeket, hogy demonstrálni tudjuk, hogy ez működhet. Vannak fejlettebb régiók, amelyek finanszírozzák az ISS-t és a beruházási prioritásokat. Ha, ha 40%-ot költünk az egyikre és 60%-ot a másik célra, akkor nincs igazán különbség a kettő között. Ez nem prioritizáció és nem koncentráció. A koncentráció szintjéről a rendelet tervezése óta vita zajlik, ez jól is van így. 11 tematikus és néhány beruházási prioritás fogalmazódott meg. Ez ö, új helyzetet teremt, és vettem az üzenetet, hogy a parlament inkább a tagállami koncentrációt szeretné, és nem a programok koncentrációját, de jelenleg eleve az ISF-ben belül, a szociális alapon belül nemzeti programokról van szó, tehát nincs egy különbség a között, hogy programszinten vagy nemzeti szinten valósítjuk meg a koncentrációt. Ami a többszintű kormányzást, igazgatást illeti, a partnerségi szerződések kapcsán azt akarjuk garantálni, hogy valamennyi kormányzati szint és partner kezdettől fogva a szerződések ötletének felmerülésétől be legyen vonva minden döntésbe. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy garantáljuk a szociális partnerek részvételét, regionális önkormányzatok részvételét, hogy magukének tekintsék a projekteket, és a végrehajtás során meglegyen a kellő lelkesedés és elkötelezettség bennük. Az 5%-kal kapcsolatban Ugye elhangzott, hogy minden eszköz tekintetében upfrontolni, előre kéne hozni ezt. Megpróbáljuk csökkenteni a különbségeket a különböző szintű koncentrációk között, különböző területek között, de ehhez más kollégáknak is lesz még azt hiszem szava. Befejezte, asszonyom? Jó. Akkor Elizabeth Schröternek adom meg a szót. Igen, meg akartam valóban szólalni, mert próbálom én megérteni a koncentrációt a szociális alapnál, de valahogy lehetetlennek látom ezt javasolni, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez így ne valósuljon meg, mert így semmi értelme, mert az beruházások prioritásának a szintjén konkrét példákat is tudott mondani. Vannak uh, szociális programok, szegénység elleni programok, ez egy tematikai koncentrációt jelent, a 8-as, 9-es témakör ez, <clears throat> és van 7 beruházási prioritás. Ha a tematikai célokra koncentrálunk, akkor ezeken a területeken is van szükség beruházásra, nem lehet külön beruházási célokat megfogalmazni. Ha 12-ről 7-re, 4-re csökkentjük, még az sem elég. Tehát mi egyértelműen az ERDF modelljét támogatjuk, fókuszáljuk a pénzeket kevés három tematikai célra, és az is legyen megmondva, hogy a negyedikben mi fér bele, ugye kapacitásépítés, adminisztrációs kapacitás, fejlesztés, stb. Vannak olyan tagállamok, ahol már jó szinten van az adminisztráció, van, ahol szükség van a hosszú átalakulási időszak miatt ilyen célokra is. Tehát szerintem, szerintünk három tematikai célra kéne koncentrálni, a 8-asra, 9-esre és 10-esre, és, és ez a 20%-os szegénység elleni ö, ráta, ez, ez már megfogható, az évedévhez hasonlóan kéne ezt, a rugalmasságot pedig a hogyan területén kell megvalósítani, hogy hogyan érik el a célokat. Tehát nem a célok tekintetében kell rugalmasnak lenni, hanem a megvalósítás módozatai tekintetében. Nem, nem mondjuk meg, hogy csak így vagy csak úgy lehet megvalósítani a célt. De az ERDF, ERF jól alkalmazza ezeket, és szerintem a szociális adat tekintetében a parlamentünk nem hátrálhat meg. Köszönöm szépen. Mielőtt Máriának megadnám a szót, hogy összefoglalja a vitát, kérdezem, hogy van-e további hozzászólás, bizottság nem, akkor Mária a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért és a javaslatokért. Természetesen készen állok arra, hogy jó jelentést készítsünk, és természetesen a 4 per 3-as cikk, az ötös cikkel kapcsolatos aggályok, amelyekről Albrecht úr is beszélt. Elfogadom, hogy itt aggályok merülnek föl a koherencia tekintetében. Ez talán kapcsolódik ahhoz is, hogy ez egy speciális téma, hiszen nem arról van szó, hogy mindent finanszírozunk, hanem az Európai Szociális Alapnak a lehetőségeit akarjuk kihasználni, főleg a válság idején. Elnök köszönöm szépen! április vége felé már meg lesz a jelentéstervezet a módosító indítványokkal, aztán májusban lesz majd a határideje, a végleges határideje a módosítók benyújtásának, és így valószínűleg május végén fogjuk véglegesíteni a jelentést itt a szakbizottságban. De sokkal előbbre vagyunk ezzel a témával, mint a többi jogalkotási eszközzel. Ha módosító indítványokat akarnak benyújtani, azért gondolják ezt végig, igen. Főleg azok a kollégák, akik az általános rendelete kapcsolatban vállaltak munkát. Lambert úr két szót? Soha nem szabad az ambíciót büntetni, annak ellenére, hogy előre vagyunk, szükségünk van ezekre a témákra a válságban, de pozitívumot is látok abban, amit elmondott. Jó magam, úgy látom, hogy rendben, szakbizottsági szavazás az rendben, de ha a plenáris elé megyünk, és egyébként a múlt héten Strasbourgban jelentették ezt be, a kontaktcsoport a több éves költségvetés kapcsolatos kontaktcsoport ülésén meg kell nézni, hogy a legfontosabb részek hogyan kapcsolódnak más témákhoz. Úgyhogy a kapcsolatot már felvettük az előadóval, kommunikálunk egymással, de akik sokkal előbbre tartanak, azok hogyan tudjanak visszalépni, hogyha ellentétes vagy a témák merülnek fel. De hát ön az elnök ennek a szakbizottságnak. Hát amit le tudok blokkolni, le tudok állítani, azt leállítom, de amit nem lehet, azt nem lehet. Majd a koordinátorok ülésén ezt meg tudjuk beszélni, kivéve ha ilyen ehhez szeretne még hozzászólni. Pontosítani szeretnék valamit, elnök asszony arról tájékoztatok minket, hogy elő kell készítsük, fel kell készítsük az előadókat azt, hogy olyan tervezetet készítsenek, amihez nincs módosító indítvány. Magyarázatokat tartalmazzon ez, és aztán a magyarázatok lesznek majd a módosító indítványok. Hogyha a jelentés módosító a konkrét módosító indítványokkal akarjuk elkészíteni, ezt megtehetjük, de ez nem ugyanazt jelenti, mint a jelentés tervezet. Elnök, nem erről van most szó, most konkrétan egy témáról beszélünk, és ez nem a mi szakbizottságunknak a jelentése. Ha figyelembe akarják, hogy azt akarjuk, hogy figyelembe vegyék a mi véleményünket, akkor nekünk az ő ütemükben kell előre haladnunk. Egyébként a szociális alapra vonatkozó rendelete kapcsolatban mindenképpen követni kell azt, amit a parlament fog javasolni az általános rendeletre vonatkozóan. Mi üdvözöljük azt, ami eddig történt, fokozatosan megtesszük, amit megtehetünk, minden esetre készen kell, hogy álljunk ezzel a munkával. Ez persze sok munkát is jelent. Majd a koordinátorok ülésén még ezt megbeszéljük. Ezzel szeretném lezárni ezt a vitát. Még egy megjegyzést szerettem volna tenni a menetrendel kapcsolatban. Nem állapítottuk azt meg korábban? Nem abban állapodtunk meg a vonatkozó szakbizottságokkal, hogy, hogy semmiképpen sem szavazunk a szabályozás formájáról, mielőtt az általános szabályozás tárgyában nem történik szabályozás? Mert hogyha az egyedi szabályozásokban valami módosul, ami hatással van az általános szabályozásra, akkor nem a szak, tehát emlékeznünk kell arra, hogy a foglalkoztatás szakbizottságban az 50-es cikkre vonatkozó súlyos döntésfényében hát nem éppen ő, konzekvens eljárás, hogyha megelőlegezzük egyikkel a másikat, elnök. Pont erről beszéltünk. Látjuk ezt az összefüggést, egymástánságot, de vannak olyan törekvések, amelyekről Lambert is beszélt, miszerint az általános szabályozás másképpen rendezi ezeket a kérdéseket, akkor a szakbizottságok vissza kell térjenek a saját szakszabályozásukhoz. És hát tiszteletben kell tartani azokat a nagyon nehéz tárgyalásokat, amelyeket az általános szabályozás tárgyában folytatunk. Ha ezeket nem akarja megszívlelni, annak meg lesznek a kihatásai, a konzekvenciái de hát a politikai viták folynak, tárgyalások, egyeztetések folynak. Következő jelentésünk, ami Miranda itt van, itt. Három jelentés van előttünk. Ketten a jelentéstevők közül nincsenek itt. Ezért kérem Vlaszak asszisztensét és másik előadó asszisztensét, hogy tudnak-e főnökeikről, úton vannak-e, mert hogy előbb-utóbb napirendre kell tűzzük a jelentéseket. Hatos pont, Anna Miranda jelentése a, a közös halászati politika, kisüzemi halászati témáját illető reformjáról. Köszönöm, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak az elvégzett munkáért, és szóbeli módosító indítványt szeretnék javasolni. A fordítása vonatkozik ez a francia szövegváltozatban hiba van. A kagyló halászatot rosszul fordították le franciára, úgyhogy a francia szövegben Egyébként ezt egyeztettem is a halászati intézményekkel. Konsikültűr szót kellene használni, úgyhogy ezt szeretném kérni, hogy ezt módosítsák a fordításban. Egyébként az angol változatban pedig azt láttuk, hogy ott is a kagyló halászatra vonatkozó szót eh, ki kell cserélni, mert egyébként ki nem szerepelne benne bizonyos kagylók tenyészete, méghozzá az extenzív kagyló tenyészet körülbelül kiszorulna a hatályból. Az érdemi hozzászólásomat azzal kezdeném, hogy a parti kisüzemi halászatról és a kagylóhalászatról beszélve, és mindaz, ami kapcsolódik az extenzív eh, akvakultúrához, kisüzemi mértelmen, természeti és körülmények között. Ez egy különleges érték Európában. Ez egy olyan tevékenység, amely munkahelyet biztosít, fenntartható módon működik, és szociális és gazdasági hatása olyan mértékű, hogy a halászat 65%-át teszik ki. van a közvetlen és közvetett alkalmazottak. A probléma az, hogy nincs konkrét definíciója a kisüzemi halászatnak és kagyló halászatnak. A definíció az a hajók méretéhez kapcsolódik. Ezt egyébként az Európai Bizottság is elismerte, hogy ez már elavult ez a fajta megközelítés. Figyelbe kell venni a regionális specifikumokat, a szociális és ökológiai aspektusokat, valamint a halászati, fenntartható halászati módszereket is. A kagyla, kagyló halászat, az extenzív akvakultúra, általában kisüzemi halászat, ezt egyébként kis halászatnak is szokták nevezni, ahogy mondtam, ez a leginkább fenntartható módja a halászatnak szociális, gazdasági és környezetvédelmi szempontból. Meghatározó azokon a, a szociális gazdasági fejlődés szempontjából a partvidéki területeken kulturális szinten is erősen jelen van ez a fajta halászat az ultraperifikus területeken és az európai kontinentális területeken is. Fontos ez, a hagyományos foglalkozások átadás szempontjából is. Ugyanakkor negatív tényezők hatnak az ilyenfajta halászatra, például a szennyvíztisztítás hiánya, ez közösségi kompetenciába tartozik, a hulladék elhelyezés, a óceánon az olajfolytó kialakítása, ezt már Nagy-Britániában ennek a hatását konkrétan érezhetjük, de Európa más partnerdi területein is. Egy specifikus szakbizottságot állított fel az Európai Parlament a balesetek tekintetében, a tengerhajózási balesetek temélyében. Egyébként hazámat is ez érintette de ugyanígy negatív módon hat az urbanizáció is a partvidéki területekre, és a nagy partvidéki projektek is hasonlóan negatívan hatnak a kisüzemi halászatra. Ha meg akarnánk határozni ezt a kis halászatot, kohéziós, gazdasági, szociális, környezetvédelmi kohéziós szempontból, akkor azt láthatjuk, hogy nincsenek statisztikai adatok kohéziós szinten. Ezért a véleményben azt javasoljuk, hogy szociális-gazdasági tudományos környezetvédelmi adatokat kell be szerezni, és elemezni kell az ilyenfajta adatokat. A jelenlegi válság időszakban és reformidőszakban a pénzügyi eszközök és a kohéziós politika reformja idején a kishalászat bizonyos partvidéki területeken, amelyek nagymértékben függenek a halászatról, nagyon kedvezőtlen helyzetbe kerültek. Nincsen alternatíva, szociális vagy gazdasági alternatíva. Egy halásznak nem mondhatjuk azt, hogy legyen üzleti vállalkozó. Lehet, hogy Európa bizonyos területein ez lehetséges, de itt a partvidéki területeken egyszerűen nincs más gazdasági tevékenység, ipari tevékenység, és ezért a különböző kormányzási lehetőségek, a kisüzemi halászat fokozata bevonása a döntéshozatalban rendkívül fontos lenne. Hosszú távú stratégiára, több éves stratégiára van szükség. A helyi fejlesztési kontextust is figyelembe kell venni. Ezért a véleményükben azt kérjük, hiszen egy kis véleményt kellett készítenünk a legfenntartatóbb halászati formának a fenntartását támogatni kell, és a Európai Tengerügyi és Halászati Alapból is el kell különíteni összegeket a kisüzemi halászat számára. A specifikus támogatási programokat kell kidolgozni a kisüzemi halászat számára, a partvidéki területeket célozva azért, hogy ösztönözzük a legfenntarthatóbb módon a tevékenységütt végző halászok munkáját, hiszen szociális gazdasági szempontból és környezetvédelmi szempontból is ez a leginkább fenntartható halászati mód, ahogy mondtam, ezért támogatásunkra kell biztosítanunk ezeket a lakossági rétegeket. Kohézió szempontból is ez a leginkább fenntartható halászat. A természetesen kérem a kollégákat, hogy támogassák a véleményünket. Köszönöm szépen, Pángelyes úr, a GUE nevében két szót. <coughs> Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadóként először is szeretnék köszönetet mondani a kollégának a vélemények tervezet elkészítéséért. Két megjegyzésem lenne röviden. Először is az Európai Unió többféle halászati tevékenységet végez. Mindegyiknek specifikus a funkciója, ezért véleményem szerint nem szabad ellentétet felállítani a kisüzemi vagy kis halászat és az ipari halászat között. Ezek inkább kiegészítő jellegűek kell, hogy legyenek az egyes regiókban a szociális kohézió szempontjából a kisüzemi halászat, a partvidéki közösségek szempontjából mm, én is egyetértek azzal, hogy föl kell hívni a figyelmet az ultraperiférikus európai területeken folytatott hasonló tevékenységre, és ilyenfajta módosító indítványokat fogok majd benyújtani. Köszönöm. So we had only on behalf of Pepe, Mr. Ponga. The... Köszönjük szépen, akkor nincsen itt több Shadow, esetleg nem Mendelis kolléga. Köszönöm a szót, és köszönjük ezt a tervezetet. Ami az alapokkal kapcsolatban szerintem lehetséges, ugye van itt a halászati politika, amelyen belül a fenntartható gazdálkodás már megfogalmazódott, a nagy és kis halász, kis volumenű halász tevékenységre vonatkozóan is, de a regionális fejlesztési alap felhasználhatóságát kiterjesztették. És a parti zónában a kis és középméretű vállalkozásoknak több lehetőséget kell adni a halászatra, és persze a megélhetésre nem kizárólag a halászatból, hanem a csatlakozó tevékenységekből egyaránt. és ezeket a tevékenységeket igenis lehetne a regionális és fejlesztési alapból távogat, támogatni. Mert jelenleg, amikor a nagy hajók is egymással versengenek, ha nincs külön támogatási politika a kicsik számára, akkor azonnal meghaltnak minősülnek. Köszönjük szépen, Nikos Fikafelasz, Felasz következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Randa asszonynak pedig külön köszönöm, hogy megszólalt. Szerintem a halászoknak bizonyos körei egyes országokban megvannak, máshol nem. A földközi tengeren külön oda kéne figyelni ezekre a kis volumenű halászati iparra már a környezetvédelmi célkitűzések tükrében is, hiszen a halállományok megőrzése, a klímaváltozási célok elérése is ö, csak ilyen kis volumenű halászattal képzelhető-e. Tehát ezeket a halászokat nem csak támogatni, hanem példaként kéne felmutatni, és amikor új haj, falok, fajok elvándorolnak, illetve odavándorolnak a tengervíz hőmérsékletének megemelkedése miatt, ez konkrétan érinti a halászok megélhetését, és adott esetben ez a megélhetés lehetőségétől fosztja meg a helyeket. Az Európai finanszírozás nem szabad túl bonyolult eljárásokhoz kötni, mert nem várható a halászoktól, hogy értsenek a bonyolult pályázáshoz. Ha nem pályázhatnak, akkor speciális programokra van szükség, más módszerekre van szükség, a támogatás új kreatív módszereire. A fajsok féleség helyreállítása a tengeri ökoszisztémában speciális intézkedésekkel érhető csak el, fajokra, területekre lebontott speciális politikákkal. Vannak már pozitív példák, ezt kell megerősíteni a következő pénzügyi időszakban is ezeket a jó tevékenységeket. Thank you uh, very much. I don't... Köszönöm. További hozzászólót nem látok. Hanem Miranda, kíván zárszóval élni? Egyébként meg a módosítók határidőről kell majd dönteni még. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani önnek a három személynek, aki hozzászólt a témához. Nagyon nyitott még a helyzet, az összes javaslatot be tudjuk venni a szövegbe. Minden esetre fontos, hogy a kisüzemi halászat és az ipari jellegű halászatot nem szabad ellentétbe állítani. Az, itt a különbség olyan, mint a kvóta rendszer, a megkülönböztetést kell tenni, de csak olyan értelemben, hogy másképp specifikusan kell kezelni ugye a diszkrimináció elkerülése miatt bizonyos csoportokkal. Tehát ugyanez a helyzet a halászattal is, hogyha nem támogatjuk a kisüzemi halászatot, el fog tűnni egyszerűen. Elnök, köszönöm szépen. A módosító indítványok határidejére március 29-ét javaslom 12 órát. Március 29-e dél. És ezzel átérünk a hetes napirendi pontra, Ogyib Leszák úr jelentése. Európai beruházások vonzó jellege. Nem tudom, hogy az előadó nevében szeretne -e valaki most beszélni. Ha nem, akkor az árnyék előadókat hallgatjuk meg. Petru Luhan az első. Mulțumesc, doamna președinte. Vorbim aici despre un aviz pentru Comisia Econ, um, ceea ce privește atractivitatea investițiilor. Köszönöm szépen, elnök asszony az ECON a fő jelentéskészítője ennek a témának. A válság erősen hatott a beruházásokra, de a jó hír, hogy 2011-ben 5%-os növekedést láthatunk az Európában beruházni kívánó cégek száma tekintetében. Azért, hogy a vonzák a beruházást az államoknak és a régióknak, specifikus előnyöket kell, specifikus helyi sajátosságokat kell hangsúlyozni, kell, előnyöket kell, hogy gyújtsanak. De ezek az előnyök nem mindig megfelelő szintűek, főleg a kevésbé fejlett régiókban. Az ECON szakbizottság adózási, jogalkotási, igazságszolgáltatási előnyöket sorol fel. De az Európai Unió kohéziós politikája a valós motorja a változásoknak, mivel nagymértékben hozzájárul a növekedéshez, a konvergenciához az Európai Unióban. Azt mondhatjuk, hogy sok pénzt fektettünk már be képzésbe, több 10 millió szemét érintett az Európai Unióban kohéziós politika keretei között, és két ezer kilométer autópályát, 4000 kilométer vasutat, és több mint 8000 tehát ennyi autópályát, illetve vasút finanszíroztunk a kohéziós politikából, és nagyon sok polgár képzését is finanszíroztuk. A jövőben ugyanakkor fontos hogy jól teljesítő infrastruktúrákat építsünk ki. Minden olyan vállalkozás, amely beruházni kíván el az Európai Unióban, biztos, hogy figyelembe veszi a meglévő infrastruktúrákat. Én személy szerint, amikor egy magáncégnél dolgoztam, akkor egyszer döntés kellett, hogy hozzak egy kelet-európai beruházásról, és megmutatom őszintén, hogy a beruházási döntés esetében a vonzó infrastruktúra rendkívül fontos volt. Mindez azt jelenti, hogy modernizálni kell a meglévő infrastruktúrákat. Ez valóban prioritás kell, hogy élvezzen az Európai Unióban a jövőben, és ennek a fő eszköze a kohéziós politika. De ez nem elégséges. Nem csak infrastruktúra van szükség, hanem egyéb regionális adukra is, amelyeket a régiók tudnak kínálni. És itt pedig a kutatásra, az innovációra és a technológiai fejlődésre szeretnék utalni ebben. A jelentés esetében véleményünk szerint ez, a, ez az igazi kemény dió. Arra van szükség, hogy a régiók megértsék, hogy a fejlődéshez szükség van a szakképzésre, kutatásra, innovációra és technológiára. De nem elég egy szép európai stratégiát kidolgozni, az is fontos, hogy a stratégiában szereplő célok megvalósulhassanak és megvalósuljanak régiós szinten úgy gondolom, hogy az Európai Unió számára a következő években mindez fontos kihívás fog jelenni. A szakképzés, méghozzá minőségi szakképzés rendkívül fontos, és ezt kísérnie kell a technológiai fejlődés ösztönzésének a régiókban. Természetesen az úgynevezett intelligens fejlődés kell, hogy a cél legyen az Európa 2020-as stratégiai célok közül. Összönetni kell a kutatást is, és az alkalmazott kutatást. Az új tagállamok esetében nagyon fontos az oktatási infrastruktúra. Egy további aspektus, amelyen még dolgozni kell, az alkalmazott kutatás. Ma a kutatási eredményeknek csak a 2 százalékára érvényes, hogy alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a szabadalmaknak csak a 2 százaléka válik ipari gyártásá. Ez tényleg egy jelentős kihívás. Sok mindent teszünk a kutatás érdekében, támogatjuk, ösztönözzük a kutatást, de abban még nem vagyunk sikeresek, hogy a kutatási eredmények, az új technológiák valójában a mindennapi életbe, a termelési életbe, az ipar mindennapjaiba átültetésre kerüljenek. A fejlődés egyik motorjáról van szó. Nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk a kutatás finanszírozása nem elégséges, több milliárd összegeket különítünk el a kutatásra, de ezekből az elkülönített pénzekből nagyon sok megmarad. Tényleg fontos lenne, hogy odafigyeljünk arra, hogy a kutatási eredmények bekerüljenek a gyártás folyamatába, a végtermékekbe. Még egyszer szeretném ezt hangsúlyozni, mert ha valójában az innováció és a kutatás Európáját akarjuk építeni, akkor tenni kell valamit ezen a területen. Fontos, hogy a kutatási eredményeket valójában felhasználjuk, és a növekedést ösztönözze a kutatás. A következő időszakban a tagállamoknak és a régióknak ki kell alakítaniuk a konkrét céljaikat. Válasz kell, hogy adjanak a beruházók, a befektetők igényeire, és finanszírozási lehetőséget is kell, hogy biztosítsanak, hozzáférhető finanszírozási módokat, eszközöket. Ezen a területen viszont nagyon fontos szerepet játszanak a strukturális alapok. A gazdasági válság, strukturális válság idején ez talán még fontosabb. A magáncégek előtt az a kihívás áll, hogy csökkentsék a befektetést, csökkentsék a kutatást. Mi az Európai Unióban viszont növelni szeretnénk a beruházási alapokat. Meg is határoztunk egy küszöböt, 2 vagy 3 százalék a tagállamok számára. Úgy tűnik, hogy a helyszínen, a területen a helyzet pont ellentétes, csökken a kutatásba fektetett pénz, és ez főleg a magánforrásokra érvényes. Ez is egy olyan aspektus, amit figyelembe kell venni, hiszen fontos számunkra, hogy innováció vezete Európát építsünk. Egy utolsó megjegyzésem, a kevésbé fejlett régióknak plusz finanszírozásra van szükségük az Európai Unió részéről. A kohézió, a szolidaritás a fontos aspektusok ezen a területen. Nagyon fontos, hogy az európai pénzt ezekben a régiókban megfelelő módon használják fel, illetve ezekben a régiókban is. A jelentést illetően két probléma van a jelentéssel, de biztos vagyok abban, hogy a módosító indítványok ezeket a problémákat meg fogják oldani. A jelentés negyedik pontja a komparatív előnyökről beszél, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy európai versenyképesség a cél. Úgyhogy itt a négyes cikkben a megfogalmazás nem egyértelmű. Az előadó beszél az adózási politikáról és a fiskális politikáról. Tudjuk, hogy az Európai Uniónak nincs illetékessége fiskális politika területén, ezért nagyon óvatosan kell fogalmazni ebben a bekezdésben. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a jelentés hatékony segíteni fogja az Európai Bizottságot a szakpolitika kialakításában. És remélem, hogy a kutatás és az innováció támogatása hozzá fog járulni a gazdasági növekedéshez Európában. Elnök, igen, Blesek úr, vagy Wolał pan na końcu mówić raz, czy woli pan teraz jednak wejść? It's up to you. Csak egy jelentkező lett volna. Vlaszak jelentési úrat. Ura, jelentéssel kapcsolatban egy á, a jelentés általános keretéről szeretnék majd szólni először. Elnök, jó, rendben, tegye. Ám nincs végtelen időnk, nagyon sok hozzászóló van. Kérem, mindenki fogja rövidre. Megpróbálom Laszak úr jelentését röviden bemutatni tehát a magam részéről. Elnézést kell kérjek mindenek előtt az ő nevében. Laszak úr most Strasbourgban az Európa Tanács önkormányzati szövetségének ülésén van. Arra kért, hogy fejtsem ki véleményét alap, néhány alapvető fontosságú ponttal kapcsolatban. Először is mindenki számára világos kell legyen, hogy az EU kohéziós politikája hozzájárul a gazdasághoz. Ez a legnagyobb befektetési for, beruházási forrás. Nem csak az európai intézmények, hanem a tagállamok számára, régiók, városok, önkormányzatok számára fontos az, hogy saját befektetési beruházási politikával bírjanak. Azt is látni kell, hogy a gazdaság erősítésében azokra a vállalatokra kell támaszkodni, amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket hozzák. Meglepő nem meglepő módon ezek nem csak nagy vállalatok lehetnek. Ugyanakkor nem lehet kizárni ezeket az Európai Uniós források használatából. Reagálnunk kell a vállalatok igényeire. Egy friss Ernst Young tanulmány szerint a vállalatok 33%-a aggája fordul a gazdasági növekedés lassúsága miatt. 20%-uk a magas adók, 23%-uk az nagy állami adósságok miatt agódik. Nyilván foglalkoznunk ezekkel az aggályokkal. Ugyanakkor a tanulmányok arra is rámutatnak, milyen fontosak a városok az európai beruházások növelésében. A beruházási lehetőségek nagy számban állnak fenn a városokban, ám a nagyvárosi innovatív üzleti parkok és, és infrastruktúra van vonzó hatással a befektetőkre. Ez kell irányítja tehát a regionális politikát is. A Vlaszák úr készen áll arra, hogy a legjobb megoldásokat beépítse véleménytervezetébe, ennek érdekében az árnyék előadókkal is találkozott Strasbourgban, a téma egyes vetületeit megtárgyalandó. Most meg én meg majd tudatom Laszak úrral azokat a véleményeket, amelyeket önök elmondanak. Köszönöm. Köszönöm a szociális nővenderek Vón kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Mint minden vélemény, ez is igen rövid, így a hozzászólásom is rövid lesz. A rövid jelentés kapcsán meg kell ragadjuk a lehetőséget annak, hogy a kohéziós politika fontosságát hangsúlyozzuk a beruházás politikában, különösen a lacsony növekedés, magas munkanélküliség időszakában fontos ezt látnunk és leszögeznünk. A jelentésben foglalt javaslatokat illetően azt is el kell mondanunk, hogy a kohéziós politika beruházásokat segítheti az infrastruktúrában, a munkaerő képzésében, innováció, kutatás, fejlesztés területén is, ahogy az előző hozzászóló is rámutatott. A Vlaszák jelentés említést tesz a nagyvállalatok fontosságáról az Európai Unióban történő beruházások kapcsán. Ám a KKV-k és az szociális vállalkozások fontosságát is hangsúlyoznunk kell a gazdasági növekedés munkahelyteremtés tekintetében. A jelentés hangsúlyoz ezen túl a kohéziós politika fontosságát a kevésbé fejlett régiók szempontjából hát ezért van a, a kohéziós politika. Sosem szabad szem előtt évesztenünk, hogy a kohéziós és struktúrás alapok a fejlettebb régióknak is hasznosak lehetnek. Azzal, hogy a kevésbé gazdag régió gazdaságát növelik, piacot teremtenek a gazdagabb régiók számára. Ezt nem szabad szem előtt évesztenünk soha. Aztán a jelentés említést tesz egyes problémákról is. Abban, hogy nehéz befektetőket, beruházókat az EU-ba vonzani, a magas adótételek és a magas állomány miatt is. Ám a növekedés gyengesége, a munkaerő alacsony képzettsége, az infrastruktúra nem megfelelő állapota, sok esetben lehetnek ilyen problémák. A közös politika ezeket kell javítsa, és ezt konkrétan említeni kellene ebben a jelentésben is. Aztán még egy gond, pont, a városi régiók fontosságáról beszél a jelentés, erről már szóltunk mi is korábban, a ma délután dél során. Az előbb említettek szellemben fogalmazódnak majd módosítóink is, a jelentés tevővel megvitatjuk ezeket, mivel beterjesszük majd. Köszönöm. Felicius Menevas nincs itt. Elizabeth? Elizabeth, kérlek a lehető legrövidebben. Köszönöm, elnök asszony. Sorban van asszony volt a Shadow, de nem tudott eljönni, én képviselem őt a jelentés kapcsán. Gratulálni szeretnék az előadónak a véleménytervezethez, és Shadowként egyetértek a legtöbb gondolattal, amely megfogalmazódik benne. Szuszmeneve asszony egyetért az előadóval abban is, hogy a befektetők Európába vonzása a kohéziós politika és a 2020-as stratégia szempontjából is alapvető fontosságú. Minden befektetett eurót a közférában ö, sok euró követ a magánszférában. Shadowként egyetértünk azzal is, hogy Európa vonzerejét megfelelő intézkedésekkel kell megteremteni, ki kell használnunk jobban a kompetitív előnyeinket. Financial engineering és a technológia transfer lehetnek a kulcsszavak, amelyek révén az európai befektetések vonzereje nő. A kohéziós politika tartalmaz az európai gazdasági innovációra vonatkozóan fejezeteket. A széles sávú infrastruktúrák kiépítése, az emberi erőforrások fejlesztése jelenleg a mai időkben kiemelt feladatok. Ugyanakkor sajnos hiányzik a kis és középméretű vállalkozások explicit támogatása, megbízom szerint a kohéziós politikának elsősorban azt a három millió kis és középméretű vállalkozást kéne támogatnia, akik ugye a magán szféra által teremtett munkája kétharmadát adják ki, kellene támogatnia. Számukra a kutatás nehezen megszervezhető, miközben Európában csökken a foglalkoztatottság, az ALDE frakció egyértelműen amellett elkötelezett, hogy a kis és középméretű vállalkozásokat kell megtámogatni. Ez volt a Shadow, az árnyék előadó véleménye. Most Sölter asszonynak adok szót. Néhány apró megjegyzésem lenne. nem hiszem, hogy az általános adócsökkentés azzal a hatással járhat, hogy Európa vonzóbb lesz. Más dolgok tehetik vonzóvá. A megfelelő, jól képzett munkaerő jelenléte, a gazdasági atmoszféra, a jó munkaerők megkötő képessége, a kulturális kínálat, a lakhatás kényelmessége, tehát nem lehet kizárólag adócsökkentésre redukálni ezt a kérdést. És amikor látjuk, hogy az új tagállamokban ö, azt látják, hogy a nagy cégek adókedvezményeket kapnak, és amíg jár a kedvezmény, addig ott vannak, aztán összepakolnak. Ez biztos, hogy nem jó megközelítés. Tehát én nem értek egyet a jelentésnek ezzel a kijelentésével. Most már az állami támogatások úgynevezett subsidy hoppingja is létezik, tehát ahol állami támogatás van, oda megy a befektető, butaság lenne ezt a versenyt még tovább fokozni, az értékeket, a helyi értékeket, a megtartó képességet kell növelni az emberekbe történő, szakemberekbe történő beruházásokat. Kisebb hazámban, régiómban nagyon nagy most már a munkaerő hiány, és ha nem jön hazánk a munkaerő, akkor gyakorlatilag megáll a fejlődés. Ha nincsen olyan ember, aki hajlandó lenne nálunk termelni, dolgozni, akkor vége mindenféle fejlődésnek. Az új reform, a tematikus célkitűzések, az Európa 2020-as stratégia szerintem a jó kiinduló pont, és nem az ilyen fiskális módszerek. A jelentésben ezt kellett volna a középpontba helyezni, és nem az adócsökkentést. Sean Kellynek adok szót. Köszönöm, elnök asszony, én is rövid leszek. Nyilvánvaló, hogy a kohéziós politika eddig Európában növekedés generáló hatással bírt, és Írország erre jó példa. De az elhangzottak is érvényesek, azok a régiók, amelyek elmaradottak, azok még elmaradottak lesznek, is a gazdagabbak lesznek vonzóbbak. A vonzerő megteremtéséhez fontos, hogy Európát egy egységként legyünk képesek kezelni. A 2020-as stratégia jelentős költségvetési forrásokat rendelne a kutatás fejlesztésre. De ha ezek a pénzek nem jól költődnek el, és Európa nem válik a kutatás központjává, akkor az új termékek más régióiban fognak megjelenni a világnak, és ez a trend erősödik. Ezt kell megállítani, ez itt a tét. Nem csak jó egyetemekkel kell rendelkeznünk, hogy ide jöjjenek tanulni máshonnan, hanem itt is kell tartanunk a jó, jól kiképzett munkaerőt. Nézzük meg, hogy hány Nobel-díjas minősül amerikainak, pedig eredetileg európai volt. Elvándorolt a tehetség, és most is zajlik ez. Minél több legjobban képzett kutató megy el Európából, annál több munkai szűnik meg, ez egymást vonzza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jan Albrecht. Két megjegyzésem lenne csak az ilyenfajta jelentés vagy vélemény, amit a szakbizottságunk készít. Itt Igazából csak két dologra tudunk koncentrálni, nem ismerem az eredeti főszöveget. Tehát vagy arra koncentrálunk, hogy hogyan vonzunk befektetőket, hogyan tudjunk jó feltételeket kialakítani adókkal, különböző kedvezményezések, stb. a befektetők számára, vagy a másik elem, hogy az európai pénz európai befektetéséről szólunk. Az első témához nem igazán akarok hozzászólni, hiszen ez az ECON, vagy a pénzügyi szabadságnak a témája. Viszont a második témával kapcsolatban szerepel egyértelműen, hogy a két kizárás van, az egyik a termelési elem a nagy cégeknél, az tiltott, az ERFA alap felhasználása tekintetében. Tehát a Vlasek szöveg igazából erről szól. Nem kellene, hogy tiltsuk azt, hogy a nagy cégek termelési támogatást kapjanak. Ez nagyon ellentmondásos. A második elem szintén a fejlettebb régióknál tiltott az alapinfrastruktúra támogatása, tehát közlekedési, környezetvédelmi és eh, ICT vagy IKT infrastruktúrákról van szó. Az, hogy konzisztensek legyünk, ugye egy bizonyos szöveget készítünk, de a másik szövegben kell a kiutott állásfoglalásunk, a koherensek kell, hogy legyünk. A nagy cégek tekintetében én úgy gondolom, hogy ugyanazt a szöveget kellene itt beemelnünk az ERFA tekintetében, mint a másik véleményben. Köszönöm. Igen, hasonló szeretem volna mondani én is, mint amit Jan Albik mondott. Szerintem néhány innovatív eszközünket itt be kéne venni. Gondoljunk az intelligens specializációra. Ez most már egy elfeltétele az ERFA felhasználásának, és ugye az emberek, a képzett emberek, vagy jobban képzett emberek jobb felhasználása hogyan történt a régiókban. Néha koncentrációra van szükség hiszen ha egy bizonyos terület attraktív akar lenni, akkor ezt nem lehet szétosztani mindenhova. Egy olyan rendszer kell, hogy legyen, amire azt mondja, rábólint egy cég, hogy igen, oda repülök, ott telepszem el, le, mert ott jók a feltételek. Hát ezek a specifikus területi feltételek. Aztán a mi pénzünk felhasználása, megosztás, hitelek, ezeket is kellene itt említeni. a szöveg többi részére azt mondhatom, hogy ez egy jó jelentés, de hangsúlyozni kellene azt is, hogy az IKT kiváló lehetőséget biztosít azoknak a régióknak, amelyek a központtól távolabb találhatóak. Ezért a KKV-k számára, vagy újonnan induló cégek számára vonzóak lehetnek ezek a területek is hiszen a következő években itt sok funkciót ki lehet alakítani. Az előrejelzések szerint az új munkahelyeknek egyre nagyobb aránya lesz internethez kapcsolódó. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó hozzászóló a Dikraca. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik foglalkoztak a véleménnyel. az Ekon szakbizottság előadója vagyok ebben a témában. Mi is a célja ennek a jelentésnek? fenntartható európai fejlődésről van szó, több alkalommal, több jelentésben foglalkoztunk ezzel. Az ECON szakbizottság is, az önök szakbizottsága is. A jelentésnek a célja az, hogy emlékeztessünk arra, hogy a befektetésnek az elsődleges célja Európa, és ez kell, hogy maradjon a jövőben is, viszont a feltörekvő piacok miatt ez már veszélybe került. Ezért nagyon fontos koncentrálnunk arra, hogy Európa attraktív legyen a befektetés tekintetében, hiszen vannak olyan országok is, amelyek eddig külföldön fektettek be, de egyre több lehetőségük van a hazai befektetésbe is, és ezért is nehéz helyzetet alakított ki a pénzügyi és intézményi válság, hiszen gyenge az európai növekedés, és ilyen körülmények között hogyan tudunk versenyre kelni a többi országgal meg kell oldani a problémáinkat, fel kell számolni a gyengeségeinket, és ki kell emelnünk a mi előnyeinket azért, hogy ezt az első helyet befektetés, nemzetközi befektetés és befektetés ösztönzés tekintetében megtarthassuk. A belső gyengeségeink és a külső verseny kockáztatja ezt. Ez nem jelenti azt, hogy Európa egyetlen cél kell, hogy legyen. Igazából bizonyos országok, bizonyos régiók okozzák a legfőbb versenyt. Az egyes régióknak a vonzása nem kell, hogy ugyanolyan legyen, hiszen itt figyelme kell venni a régiós kohéziót is, és a mi feladatunk az, hogy előtérbe helyezzük ezt az aspektust. Bizonyítsuk be azt, hogy a beruházás vonzása hogyan kell, hogy eloszoljon az Európai Unió területén. A vonzó régiók témájához szóltak hozzá a kollégák, elmondták, hogy mit kell hangsúlyozni a mi régióink esetében. Az alapok felhasználása, a különböző eszközök, az lkb és lehetőségek, egyéb eszközök, több alkalommal beszéltünk már ezekről, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megértsük, hogy az infrastruktúrák, és itt nem csak utakról beszélnék, vagy kikötőkről beszélnék, hanem gondoljunk az összes infrastruktúra. És úgy gondolom, hogy az összes infrastruktúra fontos azért, hogy meg tudjuk tartani a meglévő beruházásokat, és újakat tudjunk vonzani. És ilyen értelemben beszélek az európai és a nemzetközi beruházásról is. Tehát minden infrastruktúra, beleértve a szociális infrastruktúrát is, a külföldi befektetők fogadását, a külföldi dolgozók fogadását, a helyi lakosság képzettségét, mind-mind fontos. Hogyha egy innovatív cég megtelepszik valahol, nem mindig könnyű szakembereket találnia. Ezért a jelentésemben hangsúlyozni kívántam az emberek mobilitását. Luen úr is beszélt a kutatásról. Minden cég, minden régióban alkalmazza a kutatást. Én úgy gondolom, hogy a termelés és a kutatás azonos szinten fontosak. Az európai kutatás úgy működik, hogy kutatási központokon keresztül, vagy egyetemi kutató részlegeken keresztül, de igazából támogatni kellene a helyi kutatást is, hiszen sokkal közelebb állnak a helyi kutatócégek a helyi igényekhez. És talán ez hozzájárulhatna ahhoz is, hogy a kutatási eredményeket közvetlenebbül felhasználjuk az ipari előállításban. Az európai hálózat tekintetében pedig elmondanám, hogy a szegényebb gazdagabb, elszigetelt régiókat lehetne bevonni ebbe a hálózatba, és ez is fontos előnyt jelenthetne bizonyos régiók számára. Alapvetően ezeket a témákat szerettem volna említeni. illetve ezek a témák azok, amelyek az én szakbizottságomnak a kompetenciába tartoznak. A kollégáik véleményét tekintve úgy gondolom, hogy fontos, hogy a számunkra is fontos témákat hangsúlyozzák, és itt szerepel az is, hogy nem a cég mérete kell, hogy a legfontosabb legyen, hanem egyéb kritériumok, a megvalósíthatósági kritériumok, Fontos a régiókban a befektetés, de foglalkoznunk kell azzal is, hogy minden befektetés, akár kisebb mértékű, akár nagyobb léptékű, valójában működőképes befektetés legyen, ezért nem szabad szembeállítanunk a KKV-kat a nagyobb cégekkel. A jelentésemben azt is megfogalmaztam, hogy az európai kohézió, az egészséges verseny érdekében konvergálnia kell a gazdasági és a szociális szakpolitikáinknak. Önöknek nem kell ezt elmondanom, hogy nem egy egységes szakpolitikát kell kialakítani, hanem integrálni kell a különböző szakpolitikákat. Még egy fontos dolog, hogy koordináltabb szakpolitikát kell kialakítani, azért, hogy hangsúlyozni tudjuk az egyes régiók előnyeit. Sokat utazom, Európán kívül is vannak kapcsolataim befektetési alapokkal, Európa hangját hallatom ilyenkor, és azt látom, hogy nagyon fontos az euró övezet stabilitása tekintetében a szoros együttműködés. Aki egy bizonyos régióban akar befektetni, számára fontos, hogy egy nagy egység részese lehessen ott, ahol megtelepszik. És egyébként itt fontos az emberi potenciális a kutatás, a kutatási szakemberek megléte is nagyon fontos, és Európa a szakemberek minőségét, az emberi erőforrások minőségét tudja felhozni, mint komparatív előny ezért fontos Európa promóciójának a szervezése is. Az egységes piac fontos hozzáadott értéket képvisel támogatni kell az egységes piacot, és ösztönözni kell, meg kell értetnünk az egyes befektetőkkel is, hogy ne egyes országokban gondolkoznak, Franciaország, Görögország vagy Lengyelország, hanem egységesként tekintsék Európát. Az egységes piacot lássák maguk előtt. Valamilyen egység legyen előttük, ehhez nekünk is ki kell fejlesztenünk olyan eszközöket, amelyek minden régió számára hozzáadott értéket képviselnek. Meg kell ezeket az elemeket erősíteni, és hangsúlyozni is kell ezeket Európán kívül és Európán belül is. Ennyit szerettem volna elmondani a témával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, Koramba úr szeretne reflektálni. Csak röviden köszönöm mindannyiuk hozzászólását. Fontos szerintem mindez. Megosztom majd Blaszak úrral, aki bizonyal jó megoldásban ötvözi ezeket. És aztán majd kiküldi, elküldi a szakbizottság tagjainak ezt az anyagot. Köszönöm, más dolgunk most nincs, mint a módosítók határidejének meghatározása, március 29-e lenne 12. Ez. Még egy pontunk van a napirendem, amelyet nem tárgyaltunk meg, az ötös a közös halászati politikával kapcsolatos vélemény, Sera képviselő, az jelentéstevő, de ma nem lesz rá idő. Talán honlapra szorítjuk, honlapra szorítunk neki helyet a napi rendben. Mert nem csak ő szeretne hozzászólni, mások is szeretnének, árnyék előadók és többiek. De ha nem, senki sem akar hozzászólni, akkor megadjuk önnek a szót, és csak a módosítók határidejét határozzuk meg. Van, aki akar hozzászólni? A, a halászati politika reformjának témájához az jelentőstevőn kívül? Senki. Akkor megadom a szót önnek, és akkor a módosítók határidejét kell csak meghatározni, és aztán lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen, elnök asszony. nem akartam felborítani a napirendet. Nos, a halászati politika reformja sürgető és éget, égető szükségszerűség. A fenntartható fejlődés, a halászat gazdasági, kulturális, társadalmi kihatásai miatt egy okos, inkluzív, fenntartható fejlesztésére van szüksége a halászati politikának 2020-as stratégia céljai, meg általában az uniós célok a megtarthatósága szempontjából erősítenünk kell mindebben a régiók szerepét. A régiók fel kell vállalják a felelősségüket a lázati politika, a szubszidiaritás tekintetében való reform mentén. A fő szereplőknek komoly szerepük van ex ante alulról felfele történő szabályozásra van szükség. A halászati alap kulcsfontosságú ezen célok elérés érdekében, és a regionális integráció érdekében is a 2020 stratégia finanszírozása, a közös stratégiai keret létrehozása szakmátjából is elmondható ez. Ezt a véleménytervezetemben is kimondom. Szerintem a képviselőtársam hozzájárulásával a szakbizottságunk pozitív hatással lehet a halászta politikai vére. Elnök, köszönöm a módosító benyújtásnak a terület szintén március 29 12 óra. Ezzel zárom a mai ülést. Most a koordinátoros ülését fogjuk megtartani. Kérem, hogy aki nem koordinátor, lehet leggyorsabban hagyja el a termet, hogy elkezdhessük a munkát. Tak, zaraz po, powiesz, za pół godziny. And dear colleagues, in half an hour we have in this, in this room the meeting of working party meeting with the Danish president. A elnökség részéről Stefan Ilkusz fog tájékoztatni bennünket a tárgyalások tanácsbeli haladásáról. Akiket ez érdekel, majd 6.30-kor visszajöhet, mert akkor tárgyaljuk meg a Dán elnökség